Ja, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, heute sind nämlich nur Kollegen bis jetzt anwesend, habe ich gesehen. Äh, Jó reggelt kívánok mindenkinek! Most el kellene kezdenünk már az ülésünket. Valószínűleg több kollega is majd még érkezik körünkbe. Az egyes napirendel napirendi ponttal kapcsolatban szeretném bejelenteni azt, hogy Péter Líze jelentését a tízes napirendi a kapcsolatban áthelyezzük a szeptember 18-ai ülésünket, tehát a tízes napirendi pontról majd szeptember 18-án fogunk beszélni. Elnöki közlemények, minden nyelv rendelkezésre állt, még, áll, még a horvát is, kivéve az észtet és a máltait, tehát ezek a nyelvek nem állnak rendelkezésre, de az észre és a máltain kívül minden nyelven lehet beszélni és hallgatni. És azt is be kell jelentenem még, hogy a második trialógus a polgári védelmi mechanizmusról kapcsolatban lezajlott július 8-án, Gargáni kollega a jelentéstevő, és a végső trialógus találkozóra majd szeptemberben fog sor kerülni. Ezen kívül volt egy e egészségügyel foglalkozó, lesz egy ilyen találkozónk holnap, pedig bejelenteni valom. Nem tudom, hogy mikor jön majd be az illetékes kollega, de lesz egy látogató csoportja három órától itt majd. Németországban, annak a kollégának egy látogatócsoportja lesz itt a fiatal liberálisok részéről. És szeretném minden kollégát arra emlékeztetni, hogy nagyon délut, ma délután nagyon sok szavazni valónk lesz, ezért tényleg arra kérek mindenkit, hogy hozza magával a szavazókártyáját. Nem fogom megengedni azt, hogy szavazókártya nélkül szavazzanak, mindegy, hogy ki hibás ebben, nem lesz szavazás szavazókártya nélkül, mert rengeteget kell szavaznunk, és a szavazókártyák hiánya hátráltatná a folyamatot. Akkor nézzük a hármas naprani pontot, és üdvözlöm itt körünkben a litván környezetvédelmi minisztert, az aktuális elnökség környezetvédelmi miniszterét, Valentinas Mazuruniszt, és ma lehetőségünk nyílik arra, hogy önnel eszmét cseréljünk, nagyon sok minden van előttünk, nagyon sok olyan jogszabály, amelyel foglalkoznunk kell, és amelyeket le kellene, vagy le lehetne zárni majd a következő fél évben. Elmondtam már korábban a miniszter úrnak, hogy nincsenek problémák, csak lehetőségek és kihívások, amelyeket közösen leküzdhetünk, mert pontosan a környezet, a klímapolitika, a fogyasztóvédelem, ez olyan, tém, ezek olyan témakörök, amelyeknél mi illetékesek vagyunk, és ezek valóban láthatóvá teszik az 500 millió európai számára az Európai Uniót, és ezért, ezért tennünk kell. Itt van még a fluorgázok kérdése is, itt van a backloading, a parlament tava, a múlt héten erről szavazott, és eléggé szoros a helyzet, két nemzeti választás lesz a tagállamokban. Én kész vagyok arra, hogy a nyári szünet előtt megkezdjem a tárgyalásokat a backloading kapcsolatban, és szeretném jelezni azt ezzel, hogy a parlament a lehető leggyorsabban szeretné ezt a dossziét le- lezárni. Vannak további csomagok is, amelyekről beszélni kell, mint például a levegőminőségi csomag. Ezen kívül vannak olyan pontok is, el kell mondjam azt, ahol már van megállapodás a dialógusban. A széndiokszid kibocsátás és az autó kérdése. Itt az Európai Parlament nagyon sokat adott, nagyon sokat, nagyon sok mindenben meghajolt a tanács elé, előtt, de viszont egy tagállam nyomására a tanácsban elhalasztották ezt a témát. Nyolc évem alatt itt az Európai Parlamentben én nem láttam ezt, nem láttam ilyet még, mikor már volt végre egy jó kompromisszum, mindenki engedett, és utána pedig ezt elhalasztják, én ezt elég súlyosnak tartom, remélem, hogy sikerül majd ezt visszaterelni a helyes kerékvágásba, és megfelelőek lesznek a klímafeltételek az autógyártás számára 2020-tól kezdve, és lesz egy megfelelő jelzés anna, arra vonatkozólag, hogy hogyan fog majd tovább menni a mindez. Itt időbeli probléma is van az Európai Parlamentben, ugyanis márciusig, áprilisig mindent le kellene zárnunk a jogalkotás szempontjából. Hogyha ezt eh, tovább is eh, elhalasztjuk, akkor nagyon hosszan, nagyon sokáig fog ezt tartani, még valamit elérnünk. Ez nem a parlament célja, de nem lehet a tanács célja sem. Ezért az elkövetkező fél évet arra kell felhasználnunk, hogy intenzíven tárgyaljunk a még nyitott eh, témákról, és amit be lehet tömni hézagot, azt tömjük be, és mindenképpen szeretnénk ezt mind a leghamarabb a hivatalos közönyben látni. Most már egy kicsivel többen vagyunk, és ezért meg is adom a szót a miniszternek, és végezetül pedig majd megadom a szót a koordinátoroknak és a többi kollégának is. Öné a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm minden résztvevőnek, hogy részt vehetek ezen a nagyon fontos ülésen, és szeretnék azért is köszönetet mondani, hogy lehetőségem van most beszámolni a legfőbb prioritásainkról a litván elnökség alatt. És végezetül köszönet azért a lehetőségért, hogy megismerkedhetek az önök véleményével, álláspontjaival, a nyitott anyagokkal kapcsolatosan, amin majd az elkövetkezendő fél évben együtt fogunk működni. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a litván nyelv, mint minden más hivatalos nyelv, szerepel az ülésen is. Éppen ezért szeretném a saját csodálatos anyanyelvemen folytatni. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Elnök úr, a litván elnökség alkalmával nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai parlament, mint az európai alapszerződések őrét megismertethetem a céljainkkal, feladatainkkal, amit az elkövetkezendő fél évben követni kívánunk. Mielőtt a prioritásokról beszámolnék, Írországnak szeretnék meg, szeretném megköszönni a kiváló munkát és az eredményeket, amelyeket az első fél évben 2013-ban elértek. Tovább folytatjuk a megkezdett munkát, és igyekszünk a programokat hatékonyan megvalósítani. És szeretnék köszönetet mondani az intézmény közi megállapodásért a hetes intézkedési program keretében a környezetvédelemben. Ez egy nagyon fontos stratégiai anyag, amiben konkrét célok fogalmazódnak meg a jövőbeni környezetpolitika tekintetében. A tagállamokkal szoros együttműködést kívánunk folytatni, ez alapvetően fontos ahhoz, hogy az EU intézmények megfelelően működjenek. Ez az egyik alapja annak, hogy én itt most szeretnék külön gratulálni Horvátország csatlakozásához, és ezzel Horvátország egy egyenrangú tagállam lesz, és ők is együttműködhetnek abban, hogy egy sikeres, eredményes Európát építessünk ki. Egy nyílt Európa megteremtése és növekvő Európa megteremtése a fő célunk. És ez egyébként a környezetvédelmi napirendünkben, agendákban is megjelenik. Büszkék lehetünk arra, hogy a környezetvédelmi követelményeink a legszigorúbbak az egész világon, és ez nagyrészt a parlamentek is köszönhető. Minden lehetőséget üdvözlünk, a tekintetben, hogy a környezetvédelmi döntésekben önökkel közösen részt vegyünk. Az EU stratégiája a perifériák tekintetében egy nagyon fontos ügy a mi elnökségünk számára, hiszen ez az első makroregionális stratégia, amit a parlament kezdeményezett és köszönhetően az önök kezdeményezésének szorosan együtt fogunk működni a környezetvédelem területén, és ezt különösen a gazdasági fejlődésre és munkahelyteremtésekre való tekintettel kívánjuk elvégezni. Vilniusban kerül sor a negyedik külső régiókkal kapcsolatos stratégiai ülésre, ahol is megvitatjuk az érintett partnerekkel ennek a stratégiának a részleteit, illetve a környezetvédelmi vonatkozásait. Az egyik legfontosabb prioritása az elnökségünknek, hogy biztosítsuk a zökenőmentes és hatékony jogalkotást. Szeretnénk köszönetet mondani minden javaslatukért a jogszabály kezdeményezések terén, és ezeket fogjuk mi és az elnökségünk során képviselni. Minden törekvést kívánunk, támogatni kívánunk annak érdekében, hogy környezetbarát gazdaság valósulhasson meg Európában. És szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőségért is, hogy a parlament álláspontját az aktuális kérdésekben megismerhetem. És akkor most a konkrét prioritások ra szeretnék térni, ezeket röviden megemlíteni. A klímaváltozás nyilván rendkívül fontosságú, ezt számos területen megfigyelhetjük a gazdaságban, az energiaiparban, a közlekedésben, a mezőgazdaságban, és ez a terület az egyik fő prioritásunk. a flortartalmú gázokra vonatkozó rendelet elfogadása az egyik legfontosabb feladatunk. Az első olvasatban már meglabdás született. Ez a jogszabály nagyon fontos jelzés a nemzetközi közösség felé, a Montreali jegyzőkönyv államok 25. ülése alkalmából, illetve az ENSZ klímakonferencia tekintetében. Az ABS rendelet a genetikai anyagokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelet elfogadása is nagyon fontos. A nagolyai jegyzőkönyv megvalósítását biztosíthatja ez, és itt a parlamenttel az első olvasatban már megkívánunk állapodni. állapodni. Arra törekszünk, hogy az EU tagállamok, tagállamok az első konferencián már ratifikálják a nagoyai jegyzőkönyvet. A, ez veszi át a nagoyai partnerek feladatait. Ez az egyik fő prioritása a az elnökségünknek. Az ABS rendelet elfogadása nagyon fontos lépést jelent az EU-n belül. Ez az egyik legfontosabb mozgató ereje a gazdaságnak. A 16. feladatost is biztosítani kell. Ennek a célja az, hogy a Nagoyai jegyzőkönyv hatályba lépését 2015-re elérjük. És ehhez szoros együttműködést kívánunk majd folytatni az Európai Parlamenttel, és reméljük a tárgyalási mandátumról a parlament a következő plenárison dönteni fog a környezeti kihatásokról szóló irányelv átdolgozása is nagyon fontos feladat számunkra, ezt a munkát is folytatni kívánjuk, és arra törekszünk, hogy észszerű módszereket alakítsunk ki az értékelési területen, illetve ne okozzunk ezzel plusz adminisztratív terheket az állami, illetve a magánszektorban. A jogszabály szeretnénk a trilógus keretében elfogadni, és az első olvasatban megállapodni, amennyiben a parlament és a tanács ebben támogat minket a megközelítésünket a holnapi szavazásuk fogja alapvetően meghatározni. És itt is hatékony együttműködésre törekszünk ebben az anyagban az elkövetkezendő hónapok során. Komoly előrelépést kívánunk elérni az ELUC irányelv területén is. Az elmúlt fél évben intenzív tárgyalások folytak, és ezek is megerősítették, hogy a földhasználat megváltoztatása a bioüzemanyagok tekintetében egy rendkívül fontos kérdés, amit tovább kell vizsgálnunk, és erről további tárgyalásokat folytatni. A vita, az eszmecsere iránymutató arra a tekintetben, hogy ezt az anyagot hogyan kezeljük. Különösen fontosnak tartom, hogy mind a három intézmény egyetértett abban, hogy a földhasználat megváltozásának hatását minimálisra kell szorítani, és egyértelmű beruházási perspektívákat kell kialakítani, annak érdekében, hogy az EU célok a megújuló energiaforrások tekintetében érvényesülhessenek. Az önök szakbizottságában folyó eszmecseréket nyilvánvalóan szoros figyelemmel fogjuk kísérni, és várjuk az első jelentést, illetve hogy az illetékes szakbizottság erről holnap szavazni fog. Az elnökség kész arra, hogy egy fenntartható probléma megoldást keressünk a tagállamokkal közösen a környezeti előnyök, a gazdasági növekedés, illetve az, a polgárok érdekeinek szolgálatában. Meg kívánunk állapodni a parlamentális és a tanácssal, a polgári védelmi mechanizmusokról, és a pénzügyi program hatályba lépését követően 2014-ben ez az anyag egy nagyon fontos alapot képez az a hatékony katasztrófa megelőzés és reagálás területén az EU-ban, illetve az EU-n, EU határain. A kibocsátási kereskedelemmel kapcsolatos javaslatokat mi nagy érdeklődéssel figyeltük, úgy tűnik, hogy ez az anyag nagyon összetett és politikailag is elég kényes anyag, éppen ezért szeretnénk minden jót kívánom parlamentnek ezen anyag átdolgozásához. Ebben együtt kívánunk működni, és arra fogunk törekedni, hogy elfogadható megoldást találhassunk erre a problémára és nem fogunk sem időt, sem energiát kimélni, hogy a biocid termékekre vonatkozó irányelv is előre haladjon. Nagyon fontosnak tartjuk ezt az anyagot, és azt várjuk, hogy minél előbb megállapodás szülessen a tanácssal. Az ír elnökség a szájt irányelv átdolgozásával kapcsolatosan megkezdte a munkát, és mi szeretnénk ezt tovább folytatni, illetve a parlament és a tanács között az első olvasatban már megállapodást elérni. Ezen kívül szeretném folytatni a bizottság invazív légszennyezésről szóló jogszabályát is tovább folytatni, és a légszennyezéssel kapcsolatos tematikát már szeptemberben szeretnénk napirendre tűzni, hogy a nagyra törő légszennyezés csökkentési célokról már megkezdhessük a vitát. Reméljük, hogy előre tudunk majd lépni minél előbb a bizottság javaslatával kapcsolatosan, ami az invazív szennyezéssel, szennyezéssel vonatkozik. Hiszen ez a biológiai sokszínűségre negatív hatással van, és itt a problémákat egységes módon kívánjuk majd kezelni, illetve lehetővé tenni ezek egységes kezelését. A Az elnökségünk során nagy figyelmet kívánunk szentelni a fenntartható erdészet tehát kapcsolatos jogszabályok megvalósítására és, és koordinált megvalósítására. Itt új erdészeti stratégiát kellene elfogadni, és nyilvánvalóan ebben az önök szakbizottsága is részt fog venni. A stratégia természetesen tiszteletben tartja a nemzeti hatásköröket, a klímaváltozás és a felúj, megújuló energiaforrások is a figyelmünk előterében fognak állni. Az első olvasatban a FLECT rendeletről már szeretnénk megállapodni, intenzív tervünk van a nemzetközi környezetvédelem tekintetében, ideértve a klímaváltozást, a mérkezőanyagokat és az erdészetet. Különösen fontos téma számunkra a 2013 egyik legfontosabb eseménye, ez pedig az ENSZ egyez, a klímaváltozási egyezményhez csatlakozó államok varsói találkozója, Októberben a tanács következtetéseket fog megfogalmazni az EU e, tekintetben kialakítandó álláspontját illetően. A parlament hozzáérlását ehhez a nagyon fontos nemzetközi eseményhez, fórumhoz igen nagyra értékeljük, ami a klímaváltozást illeti, és Reméljük, hogy szorosan együtt tudunk majd működni önökkel Varsóban is. A konferencia egy új klímaváltozási megállapodásról fog tárgyalni, ami 2011-ben lépne hatályba. És további kérdések is napirenden lesznek. A Nemzetközi Klíma változási kérdések egyébként a környezetvédelmi és klímaváltozási informális tanácson is napirenden szerepelnek júliusban. Itt Kínával kapcsolatosan is megvitatjuk a klímaváltozási kérdéseket. A Nemzetközi Bizottság Shin Shenhua képviselőjét is meg fogjuk hívni Vilniusba és ezen kívül a természeti erőforrásokkal kapcsolatos finanszírozást, a bio diverzitást is megvitatjuk. A litván elnökség alatt két kötelező nemzetközi megállapodás is megszületik az erdészet és a higany kapcsán, és arra fogunk törekedni, hogy az EU, illetve a tagállamok, a tanács, illetve a kormány közé bizottság találkozóján, illetve a rendkívüli miniszteri konferencián megfelelően képviseljük. Nyilvánvalóan ennek a tárgyalások az eredményeit majd meg kell erősíteni. Az EU felkarolta a kezdeményezéseket a higany egyezménnyel kapcsolatosan, és a tárgyalások során is vezető szerepet játszottunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy a diplomata konferencia október 10-én, 11, és 11-én Japánban milyen komoly jelentőséggel bír. A Minamata eh, higany egyezmény aláírására kerül majd sor, annak érdekében, hogy a jövő generációi egy higanymentes környezetben élhessenek. Ez eh, különösen fontos, hogy a tagállamok csatlakozzanak eh, és ratifikálják ezt a nemzetközi egyezményt minél előbb. Az EU tevékenységét e tekintetben koordináljuk majd a Rio Plus 20 és az UNEP kapcsán megfelelő előkészítésre van szükség ezen magas szintű fórumok előtt, annak érdekében, hogy az UNA konferencia ajánlásait, 2012-es ajánlásait végre tudjuk hajtani a Rio plus a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan. A fórumnak politikai jelentősége lesz, és egy iránymutatást jelent a fenntartható fejlődés szempontjából. Az aktuális környezeti kérdésekkel is foglalkozni fog a Montreali ülés a kormányközi platform kapcsán, az ökorendszerek kel kapcsolatosan, valamint a Berni Egyezmény állandó bizottságán belül is szerepel majd ez a kérdés. Tisztelt képviselők, meg vagyok győződve arról, hogy csak a közös célok megvalósítása megvalósítása csak közös közreműködéssel valósulhat meg a polgárok javára. Kétségtelen, hogy az intézmény közi párbeszéd az elkövetkezendő fél évben jó alkalmat teremt arra, hogy megismerjük egymást, és meg tudjuk, vissza tudjuk igazolni még egyszer, hogy a elkötelezettek vagyunk a döntéshozatal folyamata mellett. A teljes elnökség során arra fogok törekedni, hogy önökkel megfelelő kapcsolatban legyek, akármilyen formában, és várom az önök ajánlásait, majd tanácsait, és az elnökség alatt minden alkalommal rendelkezésükre fogok állni, bármikor kész vagyok ellátogatni önökhez és bármilyen önök számára fontos kérdést megvitatni. Tehát még egyszer köszönöm a figyelmüket, és én állok rendelkezésükre a kérdéseik megválaszolására, és nyilván szeretném megismerni az önök véleményét, álláspontját az előbb felsorolt kérdésekben. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és már néhányan jelentkeztek hozzászólásra. A koordinátorokkal kezdjük először. A néppárti koordinátort Klász asszony helyettesíti alelnökünk a bizottságban, utána már éven utána Hassi, majd Rosbach asszony következnek, ez lenne az első kör. Mindig kettő percet kérem, ennyit szóljanak. Köszönöm szépen. A sok téma kapcsán és nagyon sok mindenről hallottunk, az erdőstratégiáról is, arról, hogy ebben az esetben a tagállami hatáskör a meghatározó, de hogy mégis milyen sokat endő, és én is emlékeztetnék arra, hogy a tagállami felelősségre folyamatosan hivatkozni kell, és azt be kell tartatni. A környezet nagyon komoly kihívást jelent, és itt a fenntarthatóság szerepel a legelső helyen abszolút prioritás szólt arról, hogy milyen legyen a különböző üzemanyagok minősége, a megújuló energiaforrásokról, azután a földhasználat változtatásáról, az ILOC vitáról, amelyről szó esett, illetve amiről szavazni is fogunk itt a bizottságban, és hát amely majd a litván elnökség alatt vitát is eredményez. És itt nem szabad tagadni, hogy a hatások már most is jelen vannak, és most arról beszélünk, hogy milyen alapon lehet mindezt értékelni, hogyan lehet ezt mérni. Az elmúlt héten a tudósok még egyszer számoltak, és elmondták, hogy még nincsenek a végén a folyamatnak, hogy hogyan kell ezt pontosan mérni, és én azt szeretném, hogyha ez a vita nagyon nyitott legyen, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy a megfelelő értékelési módszereket találjuk meg a parlament számára, ez fontos, és még nem vagyunk a számítási alapok meghatározásának a végén, és hát kérdezem, hogy az elnökség hogyan kívánja ezt majd folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy jó eredmény szülessen, az ez egy olyan számítási alap, egy olyan számítási rendszer, aminek az alapján a jelenlegi állapot felmérhető, hogy a megfelelő következtetéseket tudjuk levonni. Ez a számítási alap még nem áll rendelkezésre, és éppen ezért fontos, hogy itt helyes úton járjunk a jövőben. Nagyon szépen köszönöm. Linda McEwen a következő hozzászóló, ő a szocialista frakció koordinátora. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm miniszter úr, hogy ilyen átfogó áttekintést adott a munkájukról. Ez egy nagyon fontos időszak, ugyanis tudjuk, hogy ha a következő választások előtt meg akarunk állapodni valamiben, akkor ezt az önök elnöksége alatt kell megtennünk, és nagyon fontos, hogy bizonyos dossziékat időben le tudjunk zárni és nem csak azért, hogy lezárjuk, hanem a dolog sürgősségét illetően is fontos ez. Gondoljunk az éghajlatváltozásra és a valsóra való felkészülésre. Mit gondol ön, hogy az Európai Unióra hogyan tekintenek globálisan jelenleg, és hogyan lehet ezt figyelembe venni? Varsóban, illetve miről esik szó, főleg Párizsban említette az ITF-et, és gondolja, hogy sikerül valamilyen megállapodásra jutni. Erről is szeretnék hallani. Azután mi van a 2030-as célokkal, az EU vezető szerepével az éghajlatváltozás elleni küzdelemben? Nagyon fontos az a kérdés, hogy a CO2 kibocsátások hogyan alakulnak a gépjárműveknél. A parlament és a tanács június 24-én megállapodásra jutott, egy átfogó megállapodás született a CO2 kibocsátás csökkentésére a Kárszban. És nagyon jó lenne június 17-én, ott az volt a cél, hogy ott megállapodás szülessen, de német nyomásra ezt elhalasztották, és az ír elnökség így nem tudta mindezt lezárni. Na most azt szeretném én kérdezni, hogy önnek van még egy lehetőségük július 17-én, és hát kérdezem, hogy mi lesz ezzel a KARS dossziéval. Nyár előtt sikerül még szavazni erről? Ugyanis ez semmi nem áll ennek akadályában, ennek útjában, és nem kell újra nyitni a, megnyitni a vitát akkor, hogyha ezt már lezártuk. Köszönöm szépen, Linda, és most pedig a következő kollégának adom meg a szót, aki bizottságunk egyik alelnöke. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen, miniszter úr, a prezentációját, és azt az elkötelezettséget, amiről tanúbizonyságot tett, hogy számos kérdésben egyességre kívánnak jutni, amely a bizottság hatáskörébe tartozik. Én tényleg nagy örömmel várom a litván elnökséggel való együttműködést abban, hogy sikerüljön ezeket a megállapodásokat valóban megkötni. Azok a kérdések, amelyekről szólt, nagyon fontosak. Nagyon fontosak, ugyanis javítani kell a gazdaság fenntarthatóságát, ugye ez az első cél, de emellett talán még fontosabb az, hogy a versenyképességet növeljük a fenntarthatóság mellett, és hogyha a, elolvasom a prioritásaikat, akkor az első bekezdésben szinte az szerepel, hogy önök a fenntartható növekedésre kívánnak összpontosítani, tehát a fenntarthatóság és a versenyképesség összekapcsolására. Én még igazán nem bízom ebben Európa, ugyanis talajt vesz folyamatosan, a beruházások a tiszta technológiákban nem haladnak előre, elveszítjük vezető szerepünket, gondoljunk a kibocsátás kereskedelemre, szóval tényleg arra lenne szükség, hogy strukturális reformokat hajtsunk végre a rendszer megmentése érdekében. A kérdésem, a környezeti tanács napirendje mellett melyek azok a kezdeményezésekre, amelyekre gondolnak az Európai Tanácsban, a versenyképességi tanácsban, a lényeges ipart illetően a fenntarthatóság irányába, ugyanis ezt a csatát az Európai Unióban meg kell nyernünk a, mindamellett a jó munka mellett, amit mi végzünk a magunk területen. Tehát nagy érdeklődéssel várnám a válaszát, hogy milyen egyéb területekre gondolnak. Köszönöm. Szátuhászi asszony a következő, a zöldek koordinátora. Én is nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm a miniszter úr hozzászólását, illetve az, hogy eljött hozzánk megvitatni ezeket a kérdéseket. Miniszter úr felsorolt egy hosszú listát, a dossziék hosszú listáját, ahol az első olvasat már megtörtént a parlamentben, és Ahogyan Linda McEvans is elmondta, nincs nagyon sok időnk, hogy lezárjuk ezeket a dossziékat ez alatt az elnökség alatt. Így számunkra a legérdekesebb kérdés az, hogy mennyire ambiciózus, milyen szinten ambiciózus az önök elnöksége, hiszen nyilván tudják azt, hogy sok esetben a tapasztalat azt mutatja, hogy a kis országok nagyon jó elnökséget tudnak biztosítani, dicsérik őket, hogy milyen jó vezető szerepet játszanak a tanácsban, az elmúlt plenárison a parlamentben Írországot nagyon megdicsérték, hogy milyen hatékony volt az elnökség. Ciprus is dicséretet kapott ugyanilyen módon. Tehát azt szeretném hallani, hogy mennyire elszántak önök abban, hogy ezeket a dossziékat valóban lezárják, amelyek az első olvasat után vannak már, és milyen módon elkötelezettek, hogy ez tényleg megtörténjen. A nemzetközi éghajlatváltozási tárgyalások, amelyekről Linda McEwen is szólt. Itt is nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő elszántság. Ez egy alapvető kérdés, nagyon fontos számunkra, és önök nagyon jól tudják, hogy a következő, a, a társelnökség, ugye Lengyelország nem igazán híres arról, hogy az egyik legambiciózusabb és a leginkább ügyvédje az éghajlatváltozási politikának az Európai Unióban és nemzetközileg. Úgyhogy nagyon szeretném hallani azt, hogy ön hogyan látja ezt a kérdést, és mit tudnak tenni önök, mint a tanács elnökségének a képviselői, hogy ez sikeres legyen. Én csatlakozom azokhoz a kívánságokhoz, hogy nagyon gyorsan zárják le azokat a megállapodásokat a tanácsban, amelyek már megszülettek, illetve hol már egyetértés van a parlament és a tanács között, illetve hajladjon tovább a kibocsátásról folytatott vita. Köszönöm, Hasszi asszony, és most Anna Rosbach következik, aki az ECR csoportnak a koordinátora. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Először is nagy szeretettel köszöntöm itt a miniszter urat körünkben. Valóban nagyon örömmel várom az együttműködést, és hát minden jót kívánok, a, szorítok ahhoz, hogy elérjék a céljaikat, ezt a sok feladatot teljesítsék, nagyon sok lényeges kérdést kívánnak lezárni, és én is egy keleti, balti tengeri országból érkezem, ugyanúgy, mint önök. Úgyhogy azért kérdezem, hogy mit teszünk egy ilyen túlságosan szennyezett, mit tehető a balti tengerrel? A balti tenger az egyik legszennyezettebb tenger a világon, ezt önök is nagyon jól tudják, és nagyon csökken a halálomány. Tehát milyen álláspontjuk van, hogyan próbálják megszüntetni ezt a szennyezést. És vannak még orosz országok, a, a tengermenti országok, ahol hasonló helyzet. Mit kívánnak tenni velük együtt? És ahogy ön is mondta, az eljárást kívánják hatékonyabbá tenni, nem akarnak további technokrata időhúzás. Nekem vannak bizonyos problémáim a környezeti törvényekkel. Egyre több ilyen jogszabály, előírás születik. A megvalósítással azonban mindig baj van. És egyre több környezeti törvényt dolgozunk ki, amelyek de facto ellentmondásosak, tehát nem lehetne rendet teremteni, hiszen a polgárokat is összezavarja mindez, a parasztok, a gazdák, a vállalkozók, a felgyasztók, nem igazán tekintik át ezt az egészet, mert hogy nem áttekinthető, ez egy sűrűje a jogszabályoknak, egy dzsungel, úgyhogy itt takarítani kellene, hogy az emberek lássák, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem. Ez lenne szintén az önök elnökségének egyik fontos feladata. Köszönöm szépen Anna Rosbachnak, és ezáltal lezárjuk az első kérdésfordulót, és megadom a szót a miniszter úrnak, hogy megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a nagyon is a lényegre törő kérdéseikért. Azzal a kérdéssel kezdeném, amit Krista Klász tett fel, az erdő stratégiával kapcsolatban. Ez nagyon fontos mert hogyha megnézzük az erdőgazdálkodási stratégiát, akkor ez tagállami kompetenciáról szól, ez, és itt a tagállamok fellépés rendkívül fontos. Ezt figyelembe kell vennünk, akkor, amikor megfelelő megoldásokat kívánunk találni. Ezek a, az irányelvek ötszerzelékos határt irányoznak elő, és ez megosztja a tagállamokat, de másrésztről viszont értik azt, hogy mégiscsak egyfajta megoldást kell találnunk, és az elnökség részéről mi azon leszünk, hogy folytassuk a tárgyalásokat tanácskozásokat folytassunk, és megoldást találjunk, amely mind a parlament, mind pedig a tanács számára elfogadható, és természetesen ennek az Európai Bizottság számára is elfogadhatónak kell lennie. Linda McEwen kérdésére válaszolva, hogyan látják Európát globális kontextusban a klímaváltozás tekintetében? Nagyon fontos kérdés ez, viszont jelenleg a legfontosabb számunkra, az Európai Unió tagállamai számára az, hogy egymás között sikerüljön közös nevezőre jutnunk, hogy sikerüljön egy közös álláspontot, elképzelést kialakítanunk. A COP19 esetében Varsóban, ha nem sikerül közös álláspontot kidolgoznunk, hogyha a tárgyalási pozíciónk gyenge lesz, és hogyha nehéz lesz megtalálni a közös nevezőt a jövőbeli megállapodás irányába, akkor nehéz lesz a helyzet. Persze Vilniusban is beszélhetünk még erről, és a Varsói találkozó előtt még egyszer erőfeszítéseket teszünk azért, hogy megtaláljuk a közös nevezőt. Varsóban pedig majd olyan módszereket próbálunk majd találni, amelyel 2015-ben Párizsban kézzelfogható eredményt tudunk felmutatni majd, és így egy új klíma megállapodás jöhet majd létre, és amely majd 2020 után fog életbe lépni. Ami a kibocsátásokat illeti a gépjárművek esetében, a jelenlegi helyzetben konzultációkat fogunk folytatni a többi tagállammal, de most inkább tisztázni kell azt, hogy van-e többségi támogatottságunk, vagy van-e egy blokkoló kisebbség. És hogyha a megközelítéseinket és a helyzetünket ellenőrizzük a bizottságban, akkor majd ezután tudunk további lépésekről dönteni, attól függően, hogy az egyet, egyes tagállamok megközelítése mi ezen kérdéskört illetően. Ezután megvizsgáljuk majd azt, hogy a tanácsban mit lehet elérni. Gebrandi úr feltette a kérdést, a fenntarthatóságról, illetve a versenyképességről az EU-ban. Ez egy nagyon mély és nagyon lényeges kérdés, amely nem csak a környezetvédelemre vonatkozik, illetve a klímaváltozásra. Ez egy nagyon messze menő kérdés. Ezzel kapcsolatban viták folynak a tanácsban, amikor a klímaváltozásról beszélünk, akkor a mi ambiciózus céljainkról beszélünk, arról beszélünk, hogy meg kell őrizni a versenyképességünket, meg kell azt szilárdítani, és mind a tanácsban, mint pedig a tagállamok kollégákkal közösen beszélni fogunk mindezekről a kérdésekről. Azonban ezen viták során nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezt a nagyon fontos aspektust. Ez eh, az eh, a fajta kompromisszum, amelyel a további gazdasági fejlődést is előirányozzuk. Szatú asszony kérdésére válaszolva, Mindenek előtt szeretném megköszönni a bizalmat, azt a bizalmat, amit ön a kis tagállamok irányába nyilvánított ki. Azt mondta, hogy a kis államok elnökként nagyon ambiciózusak, de minden döntéshozatal megállapodáson kell, hogy alapuljon, egy közös álláspont kell, hogy létrejöjjön, és amikor nagyra törő, maximális célokat tűzünk ki, akkor nagyon fontos az, hogy maximális kompromisszumokat érjünk el, ahhoz, hogy azért, hogy a lehető legoptimálisabban sikerüljön megoldani a problémákat. Tehát mindig arra kell törekednünk, hogy optimális eredményeket tudjunk felmutatni, és hogy a különböző álláspontokat sikerüljön összeegyeztetni. Ez a feltétele ennek. Az F-gázokról is beszéltem, az ABS rendeletről, a lukról is beszéltem, beszéltem a környezetre vonatkozó irányelvekről, a flat irányelvről is beszéltem, ezeken a területeken a maximumot szeretnénk elérni. Viszont másik kérdés, ami felmerül az az, hogy hogyan jönnek majd létre a kompromisszumok ezekkel kapcsolatban. Anna asszony. Az iránt érdeklődött, hogy mi a helyzet a balti tengeri szennyeződésekkel kapcsolatban. Nagyon fontos kérdés ez számunkra, és szeretném megköszönni önnek ezt a kérdést. Litvánia ugyancsak balti tengeri ország, akár csak az ön hazája, és ezeket a kérdéseket bizonyára meg fogjuk majd intenzíven vizsgálni az elnökségünk során. Lesz egy éves találkozó Vilniusban, novemberben, november 11-én és 12-én magas szintű résztvevőket hívtuk meg az Európai Parlamentből, más államokból is. A környezetvédelmi szervezetek képviselője is jelen lesz. És itt beszélni fogunk a Balti-tenger szennyezettségéről is. Még egyszer hadd köszönjem meg ezeket a rendkívül érdekes kérdéseket. Köszönöm szépen. Ha megengedi, Anna asszony, a jogszabályok folytonosságáról is beszélt, és hogy mennyire fontos a közvélemény bizalma. Nyilvánvalóan a jogalkotási eljárásnak átláthatónak kell lennie, a közvélemény számára is, a polgárokat is be kell vonni, amennyire lehetséges a jogalkotási eljárásba, és reméljük, megkíséreljük majd, hogy a mi elnökségünk a jogszabálytervezeteket úgy kezelje, hogy önök is elvárják tőlünk. Akkor most a következők jelentkeztek még, felolvasom. Jolain, Bas Eichhaut, Pavel Pock, dann Lubutjeska, die neue Kollegin, äh, Corinne Lepage, Justas Palaikis, Sophie Okuni. Habe ich jemand übersehen? Nem tudom, kihagytam-e valakit. Tatarella kolléga még. És akkor ezzel le is zárom a hozzászólók listáját. Mokunaite kolléga elsőként. Labai malonu ministrė matyti jūs ir pasveikinti čia šiandieną. Miniszter úr, szeretettel üdvözlöm a környezeti bizottságon, ülésen nagyon kellemes és jó, hogy litvánul válaszolt a kérdésekre. Nagyon szorosan együtt fogunk működni majd az elkövetkezendő hat hónapban, hiszen ez egy rendkívül intenzív időszak lesz. Itt említette a társadalom bevonását a döntéshozatali folyamatban, különösen a környezetvédelem területén. Az Orhuszi megállapodásról, egyezményről szeretnék most kérdezni. A litván elnökség alatt történnek majd konkrét lépések ebben a téma körben is. Egy másik kérdés a palagáz kitermelés re vonatkozik. Mi a bizottságtól javaslatokat várunk, már említette, hogy a júliusi javaslat már elkészült. Én most konkrétan szeretném arról megkérdezni, hogy a bizottság tervei mik, várhatóan mik lesznek a palagáz szabályozása terén. Ezen kívül a kockázat elemzéssel kapcsolatos irányelvet. Itt is eh, mindenféleképpen figyelembe kell venni a környezetvédelmi kérdéseket. Kérem, hogy fél percre szorítkozzanak, mert eh, még eh, két minisztert várunk ezen a héten, és egy komoly szavazásra is sor kerül. Beszalhót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr, hogy itt van, és én örömmel tekintek az önök ellen, elnöksége elé. A palagázokkal kapcsolatos anyagot remélhetőleg még az évvége előtt le tudjuk zárni, még Varsó előtt optimális esetben. Ha megnézzük a az USA és a kínai álláspontot. Számukra ez is egy nagyon fontos prioritás, tehát nagyon fontos, hogy az EU is gyorsan és ambiciózusan lépjen ezen a területen. A parlament már júniusban elfogadott egy állásfoglalást, tehát mi készek vagyunk tárgyalni. Biztos vagyok benne, hogy a litván elnökség visszaigazolja a tanács álláspontját, nevezetesen, hogy ugyanezt a, az ambiciózus hozzáállást folytatjuk tovább is. Szeretném megkérdezni, hogy konkrétan mit fog tenni egy kicsikét pontosabban, ha hallhatnánk a backloadingról. A parlament ezt elfogadta, Matthias Krote elmondta, hogy kész a tárgyalásokat nyáron is folytatni, tehát a konkrét kérdésem, várhatunk-e álláspontot a tanástól még nyár előtt? A 230-as vitákkal kapcsolatosan három célt vár a parlament először is a litván elnökség mit kíván tenni, hogy a tanács egy egyértelmű álláspontot fogalmazza meg, amit mi alapul vehetünk, hiszen ezt az anyagot tovább kell lendítenünk minél előbb, és ha az EU nem tud nemzetközi szinten fellépni, akkor ki tud helyettünk. Ami pedig a CO2 és a gépjárművek kérdését illeti, nem volt teljesen világos, hiszen született megállapodás a gépjárművek esetében. Egyetlen egy dolog maradt még hátra a koreper. A litván elnökségtől azt várjuk, hogy a koreperen belül már a nyári szünet előtt szavazás legyen. Németországban is választások lesznek, ez ugye nem a mi problémánk. A BMW ugyan támogatja a litván elnökséget, de ennek semmi köze ehhez az anyaghoz. Oké. Okay. Next speaker is Pavel Pok. Pavel Pok. Elnök úr, miniszter úr, én is üdvözlöm Önt, örülök, hogy itt van, hiszen a vasfüggöny leomlása után először az önök országába látogattam, és nagyon jó emlékeim vannak. Hallottam a veszélyeztetett fajokkal kapcsolatos szavait, az ezzel kapcsolatos irányelvet. Évek óta már napirenden van ez, és még egy évet csúszik, nem került a parlament elé. Az önök elnöksége a harmadik e tekintetben, tehát én azt kérem öntől, hogy gyorsítsa fel ezt a folyamatot, Herakleum Montigacianum külön problémát jelent az önök országában is. A bizottságnak a, ezt az anyagot minél előbb be kell nyújtania a parlament elé. Potosnik biztos urat már többször kérdeztem ez ügyben, többek között múlt hónapban is, de nem történt semmi. A kérdésem az, hogy kívánnak-e valami komolyabb nyomást gyakorolni e, ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Még egy látogatócsoport is csatlakozott hozzánk, szeretném üdvözölni őket a harmadik sorban, hölgyek és az urak, túri mezőgazdasági termelők, és Sophie Okoni vendégei. Üdvözlöm Önöket! Akkor folytassuk Jubacseva kollégával. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék sok sikert kívánni az új elnökséghez. Remélem, hogy a parlament összehangolt erőfeszítései előre lendítik a környezetvédelem ügyét. És reméljük, hogy minden anyag kapcsán sikerül majd előrelépnünk. Miniszter úr, ön az egyik prioritásaként a hulladék irány elvet nevezte meg, illetve a hulladék kezelést. Egy másik al problémát szeretnék megemlíteni a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan, nevezetesen a tengerekbe kerülő hulladékot. Ez szerintem egy rendkívül fontos probléma, és összefügg a, általában a környezet globális állapotával. Én bolgár vagyok, Bulgária a Fekete-tenger partján fekszik, ez az egyik külső határa az EU-nak, és azt szeretném megkérdezni öntől, hogy hogyan kívánják intenzívebbé tenni a tengerekbe kerülő hulladékokkal kapcsolatos munkát, hogyan kívánják monitorozni, hogyan kívánnak statisztikai adatokat gyűjteni, illetve ellenőrizni ezt a fajta hulladék termelést, úgymond, ugyanis a tengerek mellett óriási kikötők húzódnak, rengeteg turista látogat el tengerpartokra, és a gazdasági növekedéshez egyensúlyt kell teremtenünk, és nagyon szigorú megoldásokra van a hulladékkezelés területén. Köszönöm Jubcsevá, Korin Lepázs. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, hogy ellátogatott ide. Én, mint ahogy az elnök is említette, azt szeretném hangsúlyozni, hogy a megállapodásról szavazni fogunk a gépjárművekre vonatkozó megállapodásról. Ezen az úton már nem lehet visszamenni. A második kérdésem az illak, illukkal kapcsolatos. asszony is rákérdezett már erről holnap délelőtt lesz szavazás erről a másik szakbizottságban. Nem tudom, hogy az 5%-os növekedés az erdőterületek kapcsán pontosan ez mire vonatkozik. Hallottam, hogy az ön számára is érdekes az iluk. Nem tudom, hogy támogatja-e majd az ezzel kapcsolatos módszereinket, például konkrétan a hatásvizsgálatot a második generáció kapcsán, annak érdekében, hogy megfelelő döntést tudjunk hozni. Köszönöm, Justus Palakis. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem itt a szakbizottságban, és emlékeztetném a kollégákat, hogy a litván környezetminisztériumot különös kritika érte, mivel ez most az a minisztérium, amit dicsérnek. És azért szidalmazták, mert a lakóépületek eh, renoválását eh, megkezdte. Ez eh, mindenféleképpen nagyon fontos, új munkahelyeket teremt, elősegíti a gazdasági fejlődést. A kérdésem az, hogy a többi tagállam tapasztalataival mennyiben éltek e tekintetben az ilyen szanálási, renoválási program kapcsán és milyen más tagállamok vehetnek részt hasonló programokban. Köszönöm szépen, Sophie Okoni. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir euh, salué euh, la présence euh, de mon groupe. Köszönöm szépen, elnök úr. A csoportom részvétele nagyon fontos itt, hiszen itt főként gazdálkodók vannak itt, akik érdeklődnek ezen téma iránt, és szeretnék egy nagyon kényes témáról beszélni. Európában itt a e, parlamentben, és nálunk is nagyon érzékeny téma ez, kényes téma ez, ez pedig a e, palagáz kérdése. Litvánia azt tervezi, hogy diversifikálja energiaforrásait, és ennek során a palagázt is szeretnék kihasználni, fala olajat, és úgy gondolják, hogy ezzel majd 30 évig lefedhetik igényeiket. Ez érdekesnek hangzik, és eltólag nagy tartalékok is vannak, és könnyű ebbe befektetni. Úgy tűnik, hogy már meg is kezdték a kiaknázást a Sziriti régióban, nem tudom, hogy helyesen ejtettem-e ezt a nevet, mert nem annyira jól tudok litvánul. A közülemény eléggé megosztott ebben a kérdésben. A közvélemény attól tart, hogy ez a kitermelés rossz, a levegő, a víz szempontjából. Mi az önök álláspontja ezen érzékeny témára, kényes témáról. Tatarel a kollégája szó. Üdvözöljük a bizottságunkban, miniszter úr. A litván elnökségnek nagyon sikeres munkát szeretnék kívánni egy problémát említenék meg, te, miniszter úr, a problémám nagyon egyszerű. A CO2 kibocsátás haszongépjárművek esetében ez a téma gyakorlatilag lezárult, nincsenek különösebb kifogások, a tárgyalások az írelnökség alatt rendesen befejeződtek, és én nem látom okát annak, hogy miért kell ezt a témát július 17-én a tanácson, miért nem lehet ezt elfogadni a tanácson, miért kellene ezt elhalasztani. Köszönöm, és akkor vége a hozzászólások körének. Néhány kérdésünk tehát felmerült a CO2-vel kapcsolatban, az autók esetében, a gépjárműveknél, személyautóknál és a haszongépjárműveknél. Ugye a fontos, hogy a keret feltételek mindig korán ismertek legyenek, hogy erre be tudjanak állni és jó lenne, hogyha a tanácsban is megfelelő mozgás lenne, miniszter úr. Végül pedig öné a szó. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Köszönöm a kérdéseit. Igen, tisztelt bizottsági tagok, én nagyon örülök sok kérdésnek és rögtön én is kérdezem, hogy nem tudunk-e rögtön megállapodni egy másik ülésben, egy második ülésben, és ezek a kérdések érdekesek, fontosak, és az is kézenfekvő, hogy ezeknek a kérdéseknek a taglalása során a következő fél évben együtt fogunk működni. Köszönöm Radvilnek a kérdését az orosz konvencióval kapcsolatban, a palagázzal kapcsolatban is, az Árhúzi konvencióra gondolok. Ez a kérdés egyre aktuálisabb lesz, mint az ami az Árhúzi konvencióval kapcsolatos. A bizottság 2003-ban dolgozott ki javaslatokat, azonban ez nem kapott akkor támogatást. A társadalom, a közvélemény. Azonban szeretni mindezt ismerni, aktiválni kell őket, és hát jó lenne, hogyha a bizottság még egyszer megnézni, felülvizsgálná a javaslatait, és ismét előterjeszteni azokat, akkor, és azt megfelelően meg kell majd vitatni, az új bizottsági javaslatok még nincsenek meg. Palagáz. Ezzel kapcsolatban sok képviselő jelentkezett, és ez a kérdés nagyon érzékeny. Mondhatnám, hogy az elnökségünk előtt a környezet védelmi miniszterekkel a tagállamokban találkoztam, és nagyon részletesen meg is vitattuk ezt a kérdést. Nagyon bonyolult, összetett eh, ügyről van szó. Egyrészt azért, mert ez gazdaságilag fontos kérdés, biztosítaná az energia függetlenséget az Egyesült Államokban, az energia árak csökkentek a palagáz alkalmazása után, de hát felmerülnek itt környezetvédelmi összefüggések, ugyanis negatív hatásai lennének, és ezt el kell kerülni. Tehát folyik a vita minden tagállamban a palagázról. Éppen ezért az informális találkozó napirendjére tűztük ezt július 16-án és 17-én, ott szerepelnek a palagázzal kapcsolatos kérdések. Nagyon reméljük, hogy az ottani vita az informális tanácson a bizottságot is arra ösztönzi majd, hogy dolgozza ki álláspontját, amelyet azután várunk a következő fél évben. A pala kinyerése egy slutéban ez egy nyílt tender, és mi bennünket nagyon érdekel, illetve abban vagyunk elsődlegesen érdekeltek, hogy a környezeti feltételeket tartsák tiszteletben. Természetesen a közvéleményt meg fogjuk kérdezni, hogy egyet érte ezzel, és csak ezt követően fogunk konkrét lépéseket tenni, ami eljárásmódunk nagyon megfontolt, elővigyázatos, és semmiképpen sem sietünk, kivárjuk. Bass úr, és szót kért, és szeretnénk a már megkezdett munkát folytatni, különösen tekintettel arra, amit Írország már elvégzett ezen a területen. Ezek a jogszabályok különösen fontosak, nemzetközileg is, ugyanis van bizonyos összefüggés a Montreali jegyzőkönyvvel. Aktívan fogunk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Ez az egyik legfontosabb prioritása az elnökségnek a backloading. A parlamenti szavazás után és a, az illetékes intézmények álláspontjának kidolgozása után a munkacsoportokban is megkezdődik a munka, ha már ismertek a tagállami álláspontok, és természetesen mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy sikerüljön előrelépni a backloading területén, hogy a parlamenttel folytatott tárgyalásokra is mi hamarabb sort lehetsen keríteni. De mm, még, tehát vissza kell térnünk ezzel a dossziéval a munkacsoportokba, és a tagállamok véleményét meg kell hallgatni, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem lennénk energikusak ebben az ügyben, illetve ne kívánnánk ezt előbbre vinni. A széndiokszid kibocsátás a ö, könnyű haszonjárművek esetén, gépjárműveknél. Néhány képviselő mm, a mi álláspontunkat akarta megtudni ezzel kapcsolatban. Először is mi a jelenlegi állapotot szeretnénk felmérni és megismerni a tanácsban, és mint már részletesen elmondtam, azt tervezzük, hogy július 17-én a Koreper vitassa meg ezt a kérdést, hogy még tisztázzuk, hogy milyen álláspontok vannak, és hogyan ö, alakul, ö, hogyan oszlanak meg a vélemények a ö, tanácsban mi, mint elnökség nem fogunk időt, fáradtságot kímélni, hogy ezt a kérdést előbbre vigyük, csak hogy ehhez szükségünk van a tagállamok egyetértésére. Az éghajlatváltozási politika és az energiapolitika 2030-ig. A bizottság a zöld könyvet, a stratégiát illetően már kidolgozta, és bemutatta Litvánia nyilvánosan előkészíti a tanácsadást, a 2030-ig tartó stratégiára vonatkozóan. A célunk az, hogy szeptemberben tartsunk egy vitát az informális energia találkozón, az energiaügyi miniszterek találkozásán, tanácsán. Tehát Litvánia nyilvános konzultációkat fog szervezni a politika vonatkozásában, valamint a stratégia kialakításában a munkacsoport szintján és a minisztertanácsban. Az invazív kérdéssel kapcsolatban. És e, kiekvienos. E, Ez egy nagyon e, érzékeny dosszié. Köszönöm a kérdést, hogy a biodiverzitás sikerüljön megőrizni a tagállamokban. Nagyon fontos hogy foglalkozunk ezzel a fontos témával, ez az egyik prioritása az elnökségünknek, és aktívan fogunk foglalkozni ezzel a kérdéskörrel. A bolgár kolléganő szólt a tengeri, illetve a vizekben található hulladékról, Már említettük, hogy milyen szennyezettek a tengerek, a Fekete-tenger például. Nagyon sok fontos kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Volt is erről egy találkozó, és természetesen ezt a hulladék problémát meg kell vitatni. 2014-ben, amikor felülvizsgálatra kerül a környezetvédelmi irányelv a hulladékokra vonatkozóan, akkor ezeket a kérdéseket is fel kell vetni. A kibocsátásokat illetően a könnyű gépjárművek esetében itt mi nagyon szigorú, de rugalmas hozzáállást tanúsítunk. Ez előfeltétele annak, hogy elfogadható eredményt érjünk el becsvágyóak vagyunk, nagyon derekasan dolgozunk, de természetesen szükségünk van egy bizonyos rugalmasságra ahhoz, hogy konkrét eredmények szülessenek. Korin kérdése az iLook-kal kapcsolatban, ilukkal kapcsolatban. Ez, eh, ezzel kapcsolatban szeretnénk hosszú távú megoldást találni, de mindenképpen egy olyan megoldást szeretnénk, amely tükrözi mind a három intézmény véleményét, és ezeket közelíti egymáshoz. Sokkal nyomon követték a vitát erről a témáról, erről az irányábról, és nagy várakozással tekintenek a bizottsági szavazás irányába. Mindenképpen szeretnénk ezt előre vinni, és elfogadható megoldást találni azért, hogy hogy eredményekre is. Klausimą, kuris mūsų nuomonė yra labai svarbus, tai yra daugiabučių. Mindenképpen szeretném megköszönni a kedves szavakat, és azt a kérdést is, amit arról a kérdés, arról a témakörről tett fel a képviselő, ami a lakóházak renoválását illeti. Ez egy gazdasági kérdés is, amely összefügg az energia megtakarítással, elmozdultunk a holdpontról, figyelembe vettük Németország és más tagállamok tapasztalatát, és minden előnyt, hátrányt gorcső alá vettünk, elemeztünk, és egyértelműen eszmét cserélünk erről, amennyiben erre szükség van. Szofi feltett egy kérdést a palagázról, illetve a palagáz kitermeléséről Litvániában. Nagy vonalakban már elmítettem azt, hogy társadalmi szinten már folynak a viták, de azért, hogy a társadalmi gazdaságpolitikai céljainkat elérjünk, ehhez társadalmi vitára van szükség, és minden érintett fél jóváhagyására szükség van. És pontosan ezért Litvániában erre törekszünk, és az elnökségünk során informális szinten is vissza fogunk erre térni, és a legjobb megoldásokat fogjuk kutatni. Tatarella úr dėl CO2 iš automobilių. Iš tiesų... Sajnálom, hogy az előbb elvétettem a nevét. Széndiokszid a könnyű haszon gépjárművek esetében. Azért, hogy eh, hogy a váratlan helyzeteket elkerüljük, úgy gondoljuk, hogy először is le kell ülnünk a tegyelőasztalhoz a tanácsban, és eh, okos megoldásokat kell keresnünk. tanács, a tanács részéről mindenképpen körültenkintő megoldást szeretnénk találni, és azt szeretnénk, hogyha a tagállamok részéről megfelelő megértési szint hiányán létre, de a tanács, illetve a parlament részéről is ez elfogadhatónak kell lennie, remélhetőleg így elérjük minden célunkat. Köszönöm szépen még egyszer a kérdéseiket, és köszönöm már előre a támogatást, mert csak is közösen tudjuk elérni céljainkat, és csak is közös erőfeszítéssel tudunk egy szebb és, és prosperáló Európát létrehozni. Elnök, köszönöm szépen a miniszter úrnak azt, hogy ilyen kimerítően megválaszolta a kérdéseket kicsit kritikusabban szemléljük a széndiokszid kérdést az autók esetében. Tudom, hogy nem öntől függ ez a dolog, hanem másoktól, és azt is tudom, hogy az ír elnökség egyhangú mandátumot kapott, és hogyha utána megváltoztatják a játékszabályokat, ez már nem az én dolgom, nekem csak itt a parlamentben van felelősségem, akkor mindig nagyon nehéz a dolog. Remélhetőleg a lehető leggyorsabban sikerül megalapodásra jutnunk, mert különben azt mondhatom, hogy más dossziék esetében, más trialógusok esetében a súlyos következménnyel fog járni. Nem leszünk hajlandóak arra, hogy a játékszabályokat vagy a megállapodásokat megkérdőjelezzék. Hogyha így járnak el, akkor nem lesz túlságosan könnyű tárgyalnunk velünk. Kezet fogtunk ezzel kapcsolatban egy megállapodás megállapodás, tehát jó lenne, hogyha ezt közvetítetlené a tanács irányába, mondja el ezt a kollégáinak, mert eh, hosszú távon eh, zavar fog keletkezni a bizalom területén. Nem lehet az, hogy eh, létrehozunk egy megállapodást, aztán majd egy-két nappal később ezt felrúgják. Ez nem igazán bizalomépítő fellépés. Mindenképpen én önnek kitartást kívánok az elkövetkező hat hónapra és mindenképpen abban reménykedünk, hogy ebben a hat hónapban megnyílnak majd azok az adatok, amelyekkel meghozhatjuk a szabályokat, tehát sok függ az önök elnökségétől, ha sok mindent jól lezárjanak, és remélhetőleg így sikerül megtalálni majd a megfelelő jogszabályokat. Remélhetőleg sikerül létrehozni egy működőképes Európát így. Tehát így önnek személyesen és az önök elnökségének nagy felelőssége van ebben. Sok sikert kívánok ehhez az együttműködéshez. E, Tisztelt elnök úr, megérjük azt, hogy mindent tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a felmerülő kérdéseket megoldjuk, köztük a széndiokszid kibocsátás kérdését is, és maximális eredményre fogunk törekedni, úgy, hogy ez mind a három intézménynek megfeleljen, és egy megállapodás létrejöjjön a három intézmény között, ez a legfontosabb, és a, az együttműködés rendkívül fontos. Az EU elnöksége mindenképpen ambiciózusan fog ezen, ebben közreműködni. So, es geht gleich mit warmen Worten von der Kollegin Ruth Behrendt. Nos, hát akkor rátérünk, rátérnénk a következő napirendi pontra, viszont ezt el kell halasztanunk, mert Jutta Hau kollégánk egy másik ülésen van, ezért el kell halasztanunk ezt a napirendi pontot. 11 órakor folytatjuk majd a litván mezőgazdasági miniszterrel Jutta Haug az MFF tárgyalásnál van, ezért most meg kell szakítanunk az ülésünket 11 óráig. Nem tudjuk ezt másképp elvégezni, aztán majd három órakor pedig folytatjuk majd a szavazással.

liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch darum, die Plätze. Kedves kollégák, arra kérnék mindenkit, hogy lassan mindenki foglaljon helyet, hogy ismételten elkezdhessük a munkát, pedig az ötös napirendi pontokkal. Szeretném üdvözölni körünkben a litván mezőgazdasági minisztert, professzor Vigilius Jukna urat, üdvözlöm Önt itt körünkben, és azonnal meg is kezdjük eh, az Ön előadásával, utána a koordinátorok, majd a többi kollega szól hozzá. Nagyon sok minden áll előttünk az elkövetkező fél évben, az agrárreform nagy csomagja, még mindig eh, munka alatt van, már van egy politikai megállapodás, a teljes élelmiszerlánc területe, amely az elmúlt hónapokban sok gondot okozott nekünk, például az élelmiszerek rossz címkézése miatt. Ez egy állandó téma a szabizottságban, ezzel kapcsolatban van egy jelentés sok Okoni kollégánk részéről, és itt is arról van szó, hogy mi történik a USA jövőben, és eh, a parlament számára egyetemű volt eh, a válasz. Kíváncsi vagyok arra, hogy a bizottság milyen javaslata fog elállni. A jelenlegi vannak bizonyos fajta közlemények, eh, kijelentések a bizottság részéről, ezek jók, viszont az Envi-ben ugyancsak nagyon sok nyilatkozatot tettünk már, viszont egy dolog közös bennünk, hogy ezek a nyilatkozatok azonban felezetlen csekek, tehát egyértelmű, hogy egyértelmű szabályokra van szükség, amelyeket majd jogszabályban is összefoglalhatunk. Nos, akkor megadom a szót utána pedig, ahogy felvázoltam, úgy fogunk eljárni. Miniszter úr, a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt bizottsági képviselő, hölgyeim és uraim! Litvánia történelme során először tölti be az EU elnöki posztját, és az a megtiszteltetésért, hogy ma én vezethetem fel önöknek a litván elnökség prioritásait, az önök szabizottságának illetékességi körébe tartozó prioritásokról van szó. A soros elnökséggel egy időben már 28 tagállamot számlál az EU, és ez történelmi kívást jelent államom számára, de ez egy nagy lehetőség is, hiszen megmutathatjuk azt, hogy egy kis ország hatékonyan tudja megoldani a felmerülő problémákat. Az elnökségi poszt nagy felelősséget jelent, és örömmel vállaljuk ezt a felelősséget. Őszinte, tisztességes közvetítőnek kívánunk lenni, megpróbáljuk megőrizni a folytonosságot, és szeretnénk minden érintett felet bevonni ebbe a folyamatba. Az a célunk, hogy hatékony és eredményen, eredményorientált elnökségi munkát végezzünk, és hogy egy hiteles, egyre inkább növekvő Európát hozzunk létre. a miniszter tanácsának elnökeként konstruktívan és produktívan szeretnék együttműködni önökkel, mint partnerünk, illetve mint társadalkotókkal, és önökkel együtt szeretném a lehető legjobb eredményeket elérni az EU állampolgárai számára. Mazuronis miniszter kollégámat szeretném ismételni, amikor azt mondom, hogy az EU, elnök, EU litván elnökségének fő prioritása az, hogy egy hiteles, növekvő és nyitott Európát hozzunk létre. Ez azt jelenti, hogy támogatni kell a pénzügyi stabilitást, a növekedést, a foglalkoztatást, főként a fiatalok körében, erősíteni kell a belső piacot, és meg kell őrizni a regionális biztonságot. teljesen vállaljuk az elnökséget az EU minden politikai területén, és fontos megállapodásokat szeretnénk létrehozni, amelyek valóban az előrelépést szolgálják. Most pedig szeretnék rátérni azokra nagyon fontos kérdésekre, amelyek a saját illetékességi körömet tartozik. Litvánia nagyon fontos időszakban veszi át az elnökséget, amikor előkészítjük az új pénzügyi tervezetet, és nagyon fontos döntések születnek ezért. Pontosan ebből kifolyólag nem szabad figyelmen kivernünk a legfontosabb célt, vagyis azt, hogy egy fenntartható, innovatív és környezetbarát mezőgazdaságot és halászatot hozzunk létre az Európai Unióban. Néhány héttel ezelőtt az intézményközi megállapodás megszületett a közös agrárpolitika reformjáról célunk az, hogy a jogotási csomag a kappal kapcsolatban a lehető leghamarabb megszülessen. Nagyon szeretnénk koncentrálni ennek során arra, hogy legyenek bizonyos átmeneti előírások a kapreformmal kapcsolatban ezeket az előírásokat az, ezeknek az előírásoknak gondolékeny átmenetet kell biztosítania a régi jogszabályból az új jogszabály irányába. Ami a közös halászati politika reformját illeti, itt a legnagyobb figyelmet a lezáró munkákra szeretnék szentelni, illetve arra, hogy bevezessük a végrehajtás folyamatát. Az a politikai megállapodás, amely létrejött a közös halászati politika reformjáról, illetve a halászati produkt termékek közös piac szervezéséről szóló megállapodás az ír során jött létre. Most pedig szeretnénk egy politikai megállapodást az európai tengeri és halászati alapokról is. Ezekből az alapokból 2014-ben, 2014-20 között kell finanszírozni majd az új halászati politika reformját, illetve ezzel kell létrehozni a hatékony halászati, illetve akvakultúra politikát. Néhány szót szeretnék szólni az állat és növény egészségről. Szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak, akik egy nagyon fontos előírási csomaggal álltak elő az élelmiszerlánccal kapcsolatban. Nagyon sok mindent magáfoglal ez, az egész, növényegészségügyet, a szaporító anyag biztonságát, az állategészségügyet, élelmiszer biztonságot is. Nagyon fontos ennek során a végrehajtás és az ellenőrzés, mert hogyha a fogyasztók bizalmát, illetve kereskedelmi partnerek bizalmát szeretnénk visszaszerezni, erre van szükség. Ez nagyon fontos az élelmiszeripar fenntarthatósága szempontjából is. Az Európai Unióban rendkívül szigorú normák vannak az élelmiszerbiztonság szempontjából, mégis az elmúlt időszakban válságot élhettünk meg a címkézés kapcsán, illetve az élelmiszerek hamisítása kapcsán láthattunk állatjárványokat is, és Ebből kifolyólag a jogszabályokat ezen a területen modernizálnunk kell. Bizonyára tudják, hogy jelenleg 70 különböző jogszabály vonatkozik az élelmiszerláncra. Az Európai Bizottság új javaslatával ez a szám 5-re fog csökkenni. Most gondolok az átegészségügyi rendeletre, a növényegészségügyi rendeletre, a növényszaporító anyagok létrehozásáról szóló rendeletre, illetve a hivatalos eledel, illetve élelmiszer ellenőrzésekről szóló rendeletre. Ezeket a rendeleteket szeretném röviden bemutatni. Az állategészségügyi új jogszabály jobb feltételeket teremt az EU-ban az állategészségügy jobb szabályzása tekintetében, és úgy gondoljuk, hogy az megelőzés mindenféleképpen észszerűbb megoldás, mint a későbbi intézkedések meghozatala. Egységes rendszert kell kidolgozni, ami lehetővé teszi az állatjárványokkal szembeni hatékonyabb fellépést, ellenőrzést, az a fertőzések megakadályozását, megelőzését. Ami pedig a növényvédelmet illeti, a növény egészségügyet, új előírásokat kívánunk bevezetni. A növény eredetű termékek biztonsága tekintetében, illetve a különböző növény betegségeket megakadályozni az EU-ban. A növényi szaporító anyagokra vonatkozó rendelet kapcsán a célunk az, hogy rugalmasabb és egyszerűbb legyen a szabályozása a növényi szaporítóanyagok és vetőmagvak forgalmazása, a vetőmag termelés, a fajta sokféleség és a tudományos eredmények kiaknázása mindenféleképpen elsődleges célok. Ennek a csomagnak fontos eleme egy rendelet a hatósági élelmiszer és takarmány ellenőrzésekre vonatkozóan. Ezzel a rendelettel azt kívánjuk elérni, hogy korszerűbbé és egyszerűbbé váljon az ellenőrzési rendszer, az ellenőrzési rendszer kötelező érvényű lenne minden tagállamra nézve. A az élelmiszer előállítás minden fázisában ezzel a biztonságot akarjuk ismét érvényesíteni. És az utolsó javaslata a csomagnak egy olyan rendeletre vonatkozik, amely az élelmiszer lánc az állat és növény egészségügy előírásainak a végrehajtására vonatkozik 2014 és 2020 között. A nemzeti programok finanszírozását biztosítaná ez a rendelet, és lehetővé tenné, hogy fellépjünk a különböző válság helyzetekben. Ami pedig a feladatokat illeti, a végrehajtási igazgatási feladatokat, az ír kollégák által megkezdett munkát kívánjuk tovább folytatni. A javaslat a többi javaslathoz képest, a csomag többi javaslatához képest egy hónappal később kerül, kerül majd előterjesztésére. Ezt a javaslatot júniusban kaptuk meg idén, és úgy gondoljuk, hogy ezzel nagyon gyorsan kell majd tovább lépnünk, Éppen ezért megkíséreljük majd minél előbb elérni a politikai egyességet ebben a témában, és bízunk benne, hogy a szakbizottságban ülő képviselők ebben minket támogatni fognak. Ami pedig a mézről szóló irányelvet illeti, megpróbáljuk majd az ír elnökség által megkezdett munkát folytatni. Az irányelv elsősorban a virágporra vonatkozik, mint a méz szerves alkotó eleme, és ebből a szempontból az önök munkája rendkívül fontos lesz. Már tudom, hogy egy hatásvizsgálatra már önök megbízást adtak, és ennek eredményeit várjuk most. Ezt követően pedig az intézmény közi tárgyalásokat meg fogjuk kezdeni. Ami a további javaslatokat illeti az Európai Bizottság részéről, megpróbáljuk majd a tárgyalásokat felvenni és tovább vinni az állati gyógyszerek, a takarmány területén, az egészségügyi csomag kapcsán, az állati jólét, állatvédelem és a klónozás kapcsán. Ezen kívül a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan javaslatokat fogunk kidolgozni, és igyekszünk majd ezt részletesebben kidolgozni. Tisztában vagyunk a termelői szervezetek szerepével, ezt kívánjuk tovább erősíteni, és a gyümölcs és zöldség ágazatban is további kezdeményezéseket kívánunk tenni. a gyümölcs és zöldség ágazatban egy javaslatot fogunk kidolgozni a tárgyalásokra vonatkozóan. Azt hiszem, elnök úr, hogy a litván elnökség főbb prioritásai, céljait sikerült röviden összefoglalnom a mezőgazdasági és halászati politika területén. Mint ahogy láthatják, rengeteg aktuális kérdést kell együttesen megoldanunk. 2013 az európai polgárok éve. Éppen ezért a polgárokkal szembeni felelősségünkkel maximálisan tisztában kell lennünk, és ennek szellemében kell folytatnunk a munkánkat, hogy minél jobb eredményeket tudjunk elérni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és most természetesen szívesen válaszolok a kérdéseikre. Elnök, köszönöm szépen! Akkor most kezdjük a koordinátorokkal először. Linda, Linda McEwen kezdi. Nincs. Akkor Dagmar Roth Bérend. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm miniszter úrnak is. Nagyon sok célt, témát felvázolt, és talán megmondhatná azt is, hogy az egyes munkacsoportokban meddig jutott a munka. Ez a fél év mindenki számára nagyon rövid, és amit itt most felsorolt, szerintem nem tudják mind megoldani ehhez nem kell külön üveggömb, hogy megjósoljam. Éppen ezért észszerű lenne, jó lenne, ha elmondaná, hogy elsősorban mire fókuszálnak, mik a főbb prioritások, és mely témákat gondolják lezárni. Három megjegyzésem lenne. Először is említette az állat kapcsolatos munkát, Sajnos azonban erről a bevezetőjében további részletekkel nem szolgált. Tudjuk, hogy a bizottságnak már hosszabb ideje egy javaslatot kellene előkészítenie. Az amerikai kormány a saját honlapján megjelentette, hogy a bizottság ezt nem tette meg. A szabad kereskedelmi megállapodások keretében erre vonatkozóan nem dolgoznak ki javaslatot. Az öntudomása szerint ön úgy gondolja, hogy mégis történik-e valami ezen a területen, illetve hogy a parlament azon értékelését elfogadják-e, hogy az esetleges klónozott termékek vagy klónozott államo, állatokból származó termékeket külön jelöljék-e, vagy forgalomba kerülhetnek-e. Említette a növény és állat egészségügyi ellenőrzéseket. Az élelmiszer biztonsági ellenőrzésekre már vannak előírások, ez semmi új, ugyanakkor azonban a tagállamok ezeket nem hajtották végre, és szerintem ez a legfontosabb probléma. A BSE óta már léteznek szigorú ellenőrzési eljárások, de az egyes tagállamok ezeket nagyon eltérő módon hajtották végre. Litvánia ebből a szempontból példamutató, és úgy gondolom, hogy önöknek is biztosítania kéne, hogy a tanácsban ülő kollégáik belenézzenek a tükörbe, és itt nem arról van szó, hogy további jogszabályokat kell alkotni, ennek semmi értelme, ha azokat nem valósítják meg. Az élelmiszerbiztonság területén sem igazán működik a jogszabály. Még egy dolgot szeretnék említeni, említette a növény szaporító anyagokat. Egyetértünk azzal, hogy a kis gazdálkodók, illetve a biogazdák ezt a témát nagyon komolyan veszik, és ezért megkérdezném öntől, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a tárgyalások során egyértelmű legyen, hogy az ingyenes szaporító anyag csere lehetővé váljon a gazdák és a termelők, tehát a szaporító anyag előállítók között. Úgy gondolom, hogy itt nem engedhető meg a diszkrimináció, a bio szaporító anyagok tekintetében. A bizottságnak van egy listája erre vonatkozóan, és a javaslata ugyan számos ponton nem egyértelmű, és számos ponton a litván, vagy az olasz, vagy a német kisgazdákkal nem számol. Jól lehet, erre szükség lenne. Tehát ez az a három komplex téma, amiről szeretnék további részleteket hallani, illetve a válaszát megismerni. Köszönöm szépen. Ezt a Lange a néppárt képviseletében képviseli a koordinátort is. Igen, először is elnézést a hangomért. Úgy tűnik, hogy már ő is szabadságra szorul, minden esetre nem leszek hosszú. A kapra vonatkozóan, illetve az élelmiszerláncra vonatkozóan lennének kérdéseim. Ami a kapot illeti, az ír elnökség alatt megszületett a megállapodás, és ennek a reformnak az egyik új fontos eleme a greening, a kizöldítés. Az egyik biztos, a mezőgazdasági biztos egy nagy áttörésként védte ezt a greeninget. A, mezőg- a környezeti védelemért felelős biztos ugyanakkor viszont kritizálja ezt a megállapodást, épp úgy, mint egy sor mezőgazdasági termelő is. Én öntől azt kérném, kérdezném, hogy hogyan kívánja biztosítani a greening intézkedések megvalósítását, és ami ennél fontosabb, hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy ennek a zöldítésnek valóban van-e hatása Nyilván azt tudjuk ellenőrizni, hogy a gazda 5%-át a földnek, földjének nem műveli, de a konkrét hatás a biodiverzitás fokozása terén hogyan mérhető? Tehát itt nem csak az intézkedéseket kell ellenőrizni, hanem azok hatását, vagy azok, ezen hatások elmaradását is. Tehát milyen alapon lehet megítélni, hogy ezek az intézkedések sikeresek-e vagy sem. És ezzel kapcsolatosan még egy utolsó megjegyzés. Említette az innovatív és fenntartható mezőgazdaság fontosságát Európában. Hogyan lehet azt biztosítani, hogy az innovációnak a zöldítésen belül is szerepe van? Az eddigi módszerek korsz, elavultak, és szerintem ennél a korszerűbb intézkedéseket, módszereket is lehetne alkalmazni. Ezeknek hol lenne a helye a kapon belül, ami pedig az élelmiszerláncot illeti. Tudom, hogy Brillo kollégám majd az ellenőrzésekről szólni fog, legalábbis remélem, de ami az élelmiszer csalásokat vagy visszaéléseket illeti, az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatával kapcsolatosan ön elmondta, hogy a bizalmat kívánják helyreállítani az élelmiszer lánccal kapcsolatosan, ami alapvetően megrendült, például a hús, lóhús botrány következtében. Dagmar Rodberend már utalt rá, Szerintem, hogyha az ellenőrzés ellenőrzési szinten, mar, nemzeti szinten marad, még olyan tagállamokban is, ahol ezt egyáltalán megvalósítják, akkor továbbra is csak nemzeti kérdés marad. És tudom, hogy ez ugye nemzeti hatáskör, de ha csak ezen a szinten maradunk, akkor nem tudunk megoldást találni. Ugyanis az élelmiszer termelők és a csalók is határokon átnyúló, átnyúló jelleggel működnek. Írországban is négy cég volt érintett a lóhús botrányban, és ugyan az ír, nem Írországban történtek ezek a visszaélések, ezért nem lehet velük szemben fellépni. Úgyhogy igazából azt se tudjuk, hogy eh, a rendelkezésre álló információkat eh, hol használják, vagy hogyan használják fel egy másik eh, országban ilyen visszaélések kapcsán. Tehát egy egész Európára kiterjedő megközelítésre lenne szükség az élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélésekkel szembeni fellépés kapcsán. Ezek lettek volna a főbb kérdéseim, és köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Köszönöm szépen. Anna Rosbach, a következő koordinátor. Köszönöm szépen, Dánul folytatom. Köszönöm szépen, miniszter, hogy ellátogatott ma hozzánk, és remélem, hogy a, itt vagyok. Tehát üdvözlöm, örülök a szavainak, és nagyon örülök, hogy a fenntartható halászati politika ennyire fontos az ön számára. A szakbizottságon belül mi is fellépünk a fenntartható halászat érdekében, és nagyon fontosnak tartom, amit elmondott. A kérdésem a következő, ez pedig az állati jólétel, az állatvédelemmel kapcsolatos. Ön említette, hogy a megelőzés jobb, mint a kúra, Az állati gyógyszerek esetében is profilaktikumokra lenne szükség, és azt várjuk, hogy az erre vonatkozó javaslat a takarmányok az állatgyógyászati szerekkel kapcsolatosan minél előbb megszületik. Egyre több betegség bukkan fel, ugyanis a, az emberek ugyan egy többszörös immunitást alakítanak ki a szervezetükben, ugyanakkor viszont nem tudjuk, hogy a levágott állatok milyen gyógyszerezést kaptak. Tehát igen, megelőzés az mindenféleképpen fontos, de itt a gyógyszerezésre gondol-e, vagy valamilyen más megoldásra? A további kérdésem az állatok szállításával kapcsolatos. Élő állatokat szállítunk több országon keresztül, vagy akár harmadik országon keresztül hogyan lehet azt biztosítani, hogy ezek a szerencsétlen állatok ne várakozzanak túl hosszasan a határokon, mert bizonyos nehézségek adódnak. Volt olyan eset, amikor 36 órán keresztül várakoztatták a szállítmányt itatás vagy árnyék biztosítása nélkül, és ez komoly probléma, ez nem csak az állatvédelemmel függ, el, függ össze, hanem a hús minőségével is, ugyanis az állatok túl stresszesek, tehát a stressz hormon szint megemelkedik. Köszönöm szépen, és ezzel be is fejezném. Köszönöm szépen, Rosszbach asszony, a zöldek nevében. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy én is szót kapok, és köszönöm miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és fényt megvilágította a főbb céljaikat. Ruth Berend kollégám már említette az újszerű termékeket, a klónozott állati termékeket. az addig rendben van, hogy ez a kérdés mindig is napirenden van, de még nem léptünk tovább. Itt nem a klónozott állatokról, mint olyanról van szó. Ezt senki nem tudja megfizetni. Itt arról van szó, hogy ezeket az állatokat, vagy az ebből eredő terméket hogyan ellenőrizzük. nagyon fontos, hogy az ilyen termékeket megfelelően jelöljük. Ami pedig a GMO-t illeti, a szakbizottságban e, egy, ezzel kapcsolatosan vita folyik, a bizottság előterjesztett egy módosított szabályozást, itt hat különböző méreganyagról van szó. És az Egyesült Államokban ezek kapcsán már voltak esetek. Nagyon fontos, hogy Európában sokkal nagyobb biztonságot élvezzünk e tekintetben. Tehát nagyon fontos, ezek az anyagok ne csempésződjenek vissza a piacra. Om det har selv EFSA sagt, at de test, der var lavet... Az EFSA ugyancsak nyilatkozott ezekről a tesztekről, de az EFSA is aggódik és hogyha ez így van, akkor ez egy érv lehet azért, hogy óvatosak legyünk itt, és ne akarjunk, ne akarjuk könnyebbé tenni az életet a GMO gyártók számára. Elég nagy az ellenállás, és vannak olyan pontok, ahol az EU valóban alkalmazhatná az elővigyazatossági zárulékot, akkor az pontosan itt van, és nem szabad, hogy az ipar érveit hangoztassuk. Remélem, hogy a tanács ezt feljegyzi, és ezek voltak azok a pontok, amelyek nagyon fontosak a zöld frakció számára. Borg biztos úrnak is írtunk egy levelet erről, de egyértelmű, hogy ez majd a mezőgazdasági tanácsra tartozik, és ennyiben hagynám most itt. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der ersten. Ezzel az első kör végére értünk, és akkor a miniszter urat kérem, hogy adjon választ a kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseiket. Valóban nagyon sok fontos esemény történik jelenleg az Európai Unióban. Az élelmiszerláncot, illetően az állatjárványokat, illetően először ő Rothbéren asszonynak adnék választ. Az állatok klónozása élelmiszergyártási célokra tényleg fontos kérdés és tudom, ismerem az Európai Parlament ezzel kapcsolatos álláspontját. Litvánia úgy gondolja, hogy ez egy rendkívül érzékeny kérdés, etikai okoknál fogva, állategészségügyi szempontból is, és ez tükröződött a magyar elnökség alatt folytatott tárgyalásokon is, nem sikerült akkor kompromisszumot elérni. Mi várjuk az Európai Bizottság javaslatát az állatok klónozásával kapcsolatban élelmiszeripari célokra, és hogyha a bizottság előáll a javaslatával, akkor a tanácselnökség a tárgyalásoknál a tanácsban megkezdi a munkát, és remélem, hogy minden intézmény, a tanács, az Európai Parlament, a bizottság, mindannyian meg tudnak majd állapodni a közeljövőben, és sikerül egy kompromisszumot találni. Ezt én, mint az illetékes tanácselnöke csak támogatni fogom. De most nézzük meg a hivatalos ellenőrzést. A javaslat erre vonatkozóan valóban nagyon fontos. Ez a rendelet az egyik prioritása a litván elnökségnek. És ennek során a horizontális elveket kell szem előtt tartanunk. fel kell lépni az élelmiszerhamisítás ellen. Ezek fontos, aktuális kérdések, de még túl korai lenne konkrét előírásokról beszélni, csak most kezdődött meg a munka a tanácsi munkacsoportban, és abban biztos vagyok, hogy önök ebben a bizottságban ezeket a kérdéseket szintén nagyon behatóan fogják majd vizsgálni. Tegnap eh, Mario Pirillo kollégám eh, találkozott a téma raportőrével, sok fontos kérdést tudtak megvitatni, és nagyon remélem, hogy a jövőben is lehet majd számítani a jó intézményközi együttműködésre, és ez hozzá fog járulni a probléma megoldásához a növényszaporító anyagok vagy vetőmag kérdésével kapcsolatban azt hiszem, hogy a legfontosabb prioritás az az, hogy lehetőség szerint egyszerű szabályokat határozzunk meg, és a bürokratikus akadályokat csökkentsük. Ennek során természetesen minden tagállam érdekére tekintettel kell lennünk, hiszen csak így lehet kompromisszumot kidolgozni. Litvánia nagyon szorosan együtt kíván dolgozni ezen a téren az Európai Parlamenttel, és mi minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy egyességre jussunk a jogszabály módosításáról. A további prioritásainkat illetően annyit mondanék, hogy a legfontosabb kérdés a költségek kezelése az állat és növényvédelem területén, ami pedig a közös agrárpolitika ökologizálását illeti. Azt mondanám, hogy egy fenntartható mezőgazdaságra törekszünk. Fenntartható mezőgazdaságot kell kialakítanunk, és ez célja a közös agrárpolitikának. Az ökologizáció egy nagyon nagy lépést jelent előre az innovatív és fenntartható mezőgazdaság irányába. Természetesen nem lehet egyik napról a másikra mindent megváltoztatni. Következetesen, kitartóan kell ezen dolgozni, és természetesen megfelelő szabályokat kell teremtenünk, kidolgoznunk ezen a területen. Általánosságban annyit mondhatok, hogy a kapreform nagyon jó egyensúlyt tudott teremteni, és az ökologizáció vagy ökologizálás az egyik legfontosabb szempont a reform során. Megpróbálunk, megpróbáljuk a bizottság minden javaslatát megtartani, és még ki is egészíteni. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket az előírásokat mi hamarabb hatályba tudjuk léptetni. A lóhús botrányjal kapcsolatosan. Eszter de Langen kolléganő tett fel ezzel kapcsolatban egy kérdést. Ez a nem helyes megjelölés kérdése. Tehát, hogy a hústermékeket nem jelölték meg, nem címkézték megfelelően. És ezek a problémák nagyon sokat ártanak az Európai Unió hírnevének. Nehéz a kereskedelmi partnerek bizalmát visszaszerezni. Fontos, hogy jobb legyen a szabályozás, átláthatóbb, transzparensebb legyen, és érthetőbbek legyenek az előírások ezen a területen. Az ellenőrzésekre vonatkozóan fontos, hogy hatékony legyen a közös ellenőrzések rendszere. Örömemre szolgál, hogy a bizottság májusban javaslatot dolgozott ki a hivatalos ellenőrzésekre vonatkozóan. Ebben a javaslatban már konkrét intézkedésekről van szó, a, az ilyen, a szankciókról, a szankciók mértékéről, Litvánia, mint elnöklő ország, számos munkacsoport ülést tervezett. Ezen a területen megpróbálunk tehát tárgyalni, és fontos döntéseket hozni az egész Európai Unió számára. szeretnénk előre lépni a tárgyalások során a tanácsban. Lehet persze, hogy nem sikerül a dossziét a mi elnökségünk alatt lezárni, de több mint biztos vagyok benne, hogy önök, igen tisztelt képviselő urak és hölgyek, önök is nagyon sok jó javaslattal állnak majd elő, mi várjuk Delangen asszony jelentését az élelmiszer hamisítással és ellenőrzéssel kapcsolatosan ezen a téren. És én személyesen úgy gondolom, hogy az élelmiszer hamisítás a politikai figyelmet is fel kell, hogy keltse. Éppen ezért a megfelelő címkézés kérdése július 14-én napirenden lesz a miniszteri tanács ülésen, és én Borg miniszter úrat kérni fogom, hogy a javaslatot még egyszer mutassa be konkrétan is, és konkrét intézkedésekről is szóljon néhány szót. Várjuk a jelentést az Európai Bizottságtól, a kötelező, az származási ország kötelező megadása, megadásáról a hús termékek esetében. Köszönöm Anna Rosbach asszony kérdését. A multirezisztenciával kapcsolatban. 2012-ben a tanácsi következtetések, megszülettek a tanácsi következtetések ezzel a témával kapcsolatban. És reméljük, hogy ezek Az Európai Parlament decemberi 2012-i állásfoglalásával a multirezisztenciáról segíteni fognak bennünket abban, hogy a problémát jobban meg tudjuk oldani, és ez egy fontos útmutató lesz a bizottság munkája során, és a bizottság dolgozik a javaslaton, hogy hogyan módosítható az állati gyógyszertermékekről és takarmányokról szóló irányelv módosítása. Reméljük, hogy ebben a javaslatban nem csak arról lesz szó, hogy hogyan alakul a hozzáférés ezekhez a gyógyszerekhez, hanem olyan intézkedésekre is sor kerül, amelyek a multirezisztencia ellen lépnek fel. Éppen ezért Litvánia kész a tárgyalásokat megfelelő, a megfelelő munkacsoportban folytatni és, a, és előbbre vinni, különös tekintettel a, az állat, ami pedig az állatvédelmet illeti, csak csak egyet tudok érteni, hogy a hosszú állatszállítmányok az egyik legnagyobb problémát jelentik, és ez a hústermékek minőségét is befolyásolja. Éppen ezért ezt a kérdést meg kell tudnunk oldani. A tudom, hogy ez a kérdés fontos az Európai Parlament számára is. A parlamenti vitát is követtem erről 2012-ben, született egy nyilatkozat, és ebben a nyilatkozatban rögzítették, hogy az állatszállítmányok nem tarthatnak tovább 48 óránál. Bocsánat, 8 óránál, 8 óránál nem tarthatnak tovább. Elnézésüket kérem mondja az előadó. Várjuk az Európai Bizottság javaslatát a, az állatvédelmi jogszabálya kapcsolatban, és ebben szintén horizontális előírásokat is ben kell foglalni. Üdvözöljük a bizottság kezdeményezését, de azt is gondoljuk, hogy ez a javaslat csupán 2014-ben vagy még később lesz előterjeszthető, tehát a litván elnökség lezárása után. Természetesen fontos, hogy megfelelő intézkedések szülessenek az állatvédelem területén, mindemellett az aktuális jogszabályokat is be kell tartani, ezek fontosak, és minden tagállamban meg kell valósítani ezeket. Litvánia nagyon gyakran ismételte már, hogy az állatszállítmányok idejét korlátozni kell, és ennek során a gazdasági hatékonyság kérdését is fel kell vetni. a genetikailag génmódosított organizmusokkal kapcsolatban. Nagyra értékeljük a, azt az aktív becsvágyó álláspontot, amelyet a parlament elfogadott. Az Európai Parlament egy, dolgoz, egy javaslatot dolgozott ki ezek betiltására az Európai Unió felség területén, 2012. márciusában esett erről szó a környezeti tanácson. De akkor a tagállamok nem tudtak egyességre jutni, és ez a terület tagállami, a kolléganőm hatáskörében Herr Mazoronis, Mazoronis úr hatáskörében maradt, akivel ma délelőtt tudtak eszmét cserélni. Természetesen értem, hogy a GMO termékek kérdése fontos nem csak környezetvédelmi, hanem mezőgazdasági szempontból is. Természetesen az is fontos, hogy a tagállamok maguk a saját döntéseiket a GMO-kkal kapcsolatban kialakítsák, ezt azonban mindig az éppen aktuális jogszabályok keretében kell megtenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez volt a bemelegítő fázis, következik a második forduló. És elsőként Mário Pirillo kap szót. Másfél perc azért, hogy az időbeli kereteket tudjuk tartani, mert különben kifutunk az időből. Mário Pirillo. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni a mezőgazdasági minisztert, Jukna urat. Örülök annak, hogy találkoztunk most önnel, és örülök ennek az első eszmecserének. Az új rendeletről is beszélhetünk, amely az élelmiszerlánc ellenőrzéséről szólnak. Én vagyok a jelentéskészítő ebben a témában. Ez egy olyan jogalkotási eszköz, amelyel az Európai Unió intelligensebb szabályokat tud létrehozni az ellenőrzések illet szempontjából és így a termékeink, illetve a harmadik országból behozott termékek még biztonságosabbá válnak. Tegnap volt egy találkozó, és úgy gondoltam, hogy most már minden feltételt teljesült ahhoz, hogy gyorsan eljárhassunk, ahogy azt a miniszter úr is mondta. Alapvetően fontosan tartom azt, hogy továbbra is megmaradjanak az ellenőrzések azért, hogy a fogyasztók védelme megvalósuljon, amely egy kicsit megtépázott lett az elmúlt időszak hús botrányai miatt. Én mindenképpen normatív harmonizációt szeretnék, amit a bizottság is javasolt, szeretnék egységes ellenőrzési rendszert. Nagyon ezt támogatni kell a szak, szektoriális jogszabályok által és azt, hogy nem egy rendeletet, hanem egy irányelvet választottunk, az azt jelenti, hogy egy koherens megközelítést alkalmazunk, hiszen ez egy nagyon fontos szektor, és nem szabad, hogy ez kárát lássa a különböző szabályértelmezéseknek. A kérdésem a következő. Mit gondol az elnökség a bizottság azon javaslatáról, hogy legyen egy szabályozó keret, a teljes élelmiszerlánc hivatalos elnőzésére ezen jogszabályon belül, és uh, itt uh, delegált fellépés javasoltnak bizonyos specifikus szektorális normák esetében. Utolsó kérdésem. Egy bizonyos uh, százalékot is bevezetnek, egyfajta illetéket is bevezetnek annak érdekében, hogy függetlenül lehessen végezni az ellenőrzéseket. Mit gondol erről? Számos tagállam ezt úgy szervezte meg, hogy, a, hogy néhány tagállamban ezt magán intézmények, más esetben pedig hivatalos helyek végzik ezeket. Elnök, tehát kérem, hogy mindenki tartsa be a felszólalás idejét, hogy mindenki tudjon kérdést feltenni. Korin Lepázs. Köszönöm szépen. Nem voltam abban biztos, hogy a saját nevemet hallottam. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk. Ahhoz csatlakoznék, amit Rodbérent Bérend is elmondott. Azok közé tartozom, akik nagyon aggódnak az USA-val folytatott tárgyalások miatt, főként a mezőgazdaság, illetve az élelmiszer tekintetében. A a kapcsolatos szöveg még nem született meg, és ez az is hozzátartozik, hogy a GMO-kkal kapcsolatban ö, új fejlemények vannak. Nincs, nem, nem világos még a helyzet. Nem tudjuk, hogy mi hatással van ez a hagyományos vetőmagokra. Mindenképpen egy erős álláspontra van szükség a tanácsban, azért, hogy a mezőgazdaság minőségét, a fogyasztók védelmét meg lehessen valósítani. Ezeknek kell prioritást adni. A szabad kereskedelem nem szabad, hogy ezt károsítsa, hiszen ezek olyan vívmányok, amelyeket évek során hoztunk létre. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszter úr, néhány rövid kérdésem eh, lenne abban a kérdéskörben, ahol én árnyékjelentéstevő vagyok, az új rendelet, hogy ez hatékony rendszert hozzá létre hogy leküzdjük -e a csalást, tehát ezt nem tudom, hogy ez így lesz-e, nehéz leküzdeni a húsa kapcsolatos csalást. Lenne egy kérdésem, amit állandóan felteszek, és annak felmerül ez. Nagyon különbözők a szankciók a különböző országokban, és mindig is azt követeltem, hogy itt mindenképpen változtassunk. A tagállamoknak késznek kellene lenniük arra, hogy megfelelően egységesítsék a szankciókat. Bizonyos esetekben, amit a bizottság javaslat, például a nyereség lefelezése, azon mert ez azt jelenteni, hogy valaki, aki például nem fenyegeti az emberek egészségét, de nagy nyerességre tesz szert, azt megbüntetik, de aki például nem így jár el, azt nem büntetik meg. Tehát úgy gondolom, hogy ezt majd meg kell vizsgálni. A delegált jogokatosa kapcsán aggódunk. A bizottság javasolt itt valamit, erről ezzel kapcsolatban szeretném az önvéleményét. Azt javasolták, hogy azok a jogszabályok, amelyek eddig működtek, az 8-6, ezeket például átalakítják jogi aktussal, és itt a parlamentnek és a tanácsnak nem lesz majd beleszólási joga, mert csak a bizottság fogja majd ezt kezelni. Nem tudom, hogy a tanácsi tárgyalások hol tartanak ezt illetőleg. Én mindenképpen szeretném ellenállásomat kifejezni, mert úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség, és a delegált jogirtosok kapcsán átláthatóságról nem beszélhetünk. Köszönöm, mondja az elnök. Következőként Jolanda Hibner kollega beszélhet egy perc, 30 máspercig. Köszönöm szépen, üdvözlöm a miniszter urat a, a bizottságunkban, és azt szeretném megkérdezni, hogy hogy áll az a rendelet átdolgozása, amelyről majd szavazni fogunk, ez pedig a megújuló energiaforrásokról szól, ez kötődik a földhasználatra és a földhasználat megváltozására, ez egy viszonylagosan új rendelet. A gazdálkodók a gazdálkodókat arra kérték, hogy tegyenek bizonyos dolgokat, és most gondolok főként arra a nyomásra, amely a bioüzemanyagokra használt olajos magokra vonatkozik. Úgy tűnik, hogy meg kell változtatni ismételten a gazdálkodóknak a hozzáállásukat. A parlament szavazni fog hamarosan a bioüzemanyagról, és az önök elnöksége során valószínűleg önöknek létre kell hozniuk majd egy tanácsi álláspontot is. Dönteniük kell olyan kérdésekről, mint a bioüzemanyag arány százalék, illetve a földhasználat megváltozása. Mit tudna mondani ezzel kapcsolatban, mit fog tenni az elnökség? Elnök, köszönöm szépen Hibner kollégának, most pedig szeretnék egy csoportot üdvözölni, itt Péter Lize kollega látogatói Dél-Vesztfáliából, és őket üdvözlöm itt a szakbizottságunkban következőként. Redville Morkonájte kollega lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívüli módon örülök annak, hogy itt üdvözölhettem önt körünkben. Nagyon kellemes maraton ez ezen a héten, hiszen különböző vendégek vannak, különböző elképzeléseket hallhattunk, számos prioritást már hallottunk, de szeretném megkérdezni, a többi kezdeményezés eh, kapcsán önt. Néhány eh, nappal ezelőtt eh, beszéltünk azokról az élelmiszerekkel, amelyeknek különböző minősége van különböző tagállamokban. Az Európai Bizottságot felszólították arra, hogy vizsgálódjon, van-e a tanácsban hajlandóság ugyanerre Munanini kollega következik? Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék a miniszter úrnak gratulálni, mert az előadását nagyon pragmatikusnak tartottam, nagyon pontosan vázolta fel a programokat. A mezőgazdaság gyakran alulbecsült, a különböző illetékességi területek tartoznak ide, és gyakran azt vetik a szemünk hogy túlságosan felaprózva kezeljük a mezőgazdaságot. Ennek vannak negatív hatásai is. A gazdálkodók igazából az egyetlen nem védett faj, úgymond. A gazdálkodókat súlyosan érinti a diszkont tevékenység. A gazdálkodók azok, akik a tájat meg tudják őrizni, bizonyos jelenségeket le tudnak küzdeni, amiket gyakran látunk. Láthatjuk azt, hogy sok tagállamban azt is láthatjuk, hogy áttérnek egyfajta monokultúrára, ez is jobb, mint a semmi, de ez a biodiverzitás szempontjából káros. A Szakbizottságunk elnöke azon kevesek egyike, akik, akik ezt másképp látják, és pontosan ezért választottuk őt az elnökünknek. Nagyon fontos pontokat említett az előadásában, um, például a mezőgazdasági termékek kereskedelmi, kereskedelmi forgalmazása, nagyon fontos ez, hiszen a lánc során elvész a gazdálkodók bevétele. Következő pontom a címkézés, hamisítás. Nem csak a húsról van itt szó, például a bort is hamisítják. Lenne is egy kérdésem. A bor esetében most már a molekuláris biológia technológiát is alkalmazzák, amivel a borhamisítást fel lehetne esetlegesen kutatni, nem kívánnak-e valamit tenni itt a termékvédelem kapcsán, hiszen bizonyos a területi megjelöléseket is nyoma lehetne egy követni. Jutseva asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm a miniszter bevezető szavait, illetve a már eddig hallott válaszokat. Én szeretném hangsúlyozni, hogy következetes fellépésre van szükség a fenntartható mezőgazdaság érdekében, és ez különösen a KKV-kat hivatott szolgálni, elsősorban a zöldség és gyümölcs termelésben. Ez egyrészt egy általánosabb problémához kapcsolódik, ami az elsivatagodás, illetve a faluk kiürülése. Meg kell mentenünk a, a falvakat, és ehhez támogatnunk kell a kis gazdálkodókat. Úgy gondolom, hogy megfelelő intézkedésekre van szükség a gazdák versenyképességének megőrzésére, és ez összefügg a minőséggel, valamint a termék árakkal. Ha a termékük nem versenyképes, akkor harmadik országokból importálnak, akár illegálisan is termékeket. Milyen irányban kíván haladni, hogy e tekintetben támogassuk a saját termelőinket? Köszönöm, és akkor most a miniszter úr kap szót, hogy megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen a kérdéseket, a javaslataikat. A csapatom mindent alaposan feljegyzett, és most röviden szeretnék válaszolni. Mario Perillo kérdését illetően a hatóság ellenőrzésekkel kapcsolatosan nyilván mi arra törekszünk, hogy a lehető legnagyobb előrelépést tudjuk tenni ezen a területen. A tárgyalások most kezdődtek meg, és nyilvánvalóan időre van szükség ahhoz, hogy a legjobb változatot kidolgozhassuk, és hogy kompromisszumot sikerüljön elérni. Az ellenőrzések összehangolása az egyik legfontosabb prioritásunk. Én ugyan értem, hogy vannak olyan tagállamok, illetve a tagállamokban különböző módon szervezik a közigazgatást, ugyanakkor viszont mi megpróbálunk majd egyességre jutni ezen a területen. Lepázs asszony az USA-val való tárgyalásokra kérdezett rá. Szeretném hangsúlyozni, hogy az első tárgyalási forduló most kezdődött meg Washingtonban, és tudom, hogy mennyire fontosak ezek a tárgyalások. Ezeket eh, szoros figyelemmel fogjuk kísérni. Reméljük, hogy zökenőmentesen eh, zajlanak majd a tárgyalások. És nagyon nehéz előre megjósolni, hogy ezek a tárgyalások hogyan alakulnak majd. Természetesen a legfontosabb elveket az állat és a növényegészségügy kapcsán, az állat védelem kapcsán érvényesíteni akarjuk. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy bizonyos akadályok is gördülnek a tárgyalások elé, és ezeket kell majd valahogy elhárítani. A hatóság ellenőrzésekre vonatkozó rendelettel kapcsolatban már elmondtam, hogy ma kerül sor a megfelelő munkacsoport második ülésére a tanácsban, tehát még itt a tárgyalások legelején vagyunk, és nagyon keményen kell ezzel kapcsolatosan lefolytatni a tárgyalásokat. Decemberben jelentést fogunk előterjeszteni az eddig, addig elért eredményekről. Ami pedig az élelmiszerek jelöléséről szóló kérdést illeti, nyilván itt a bizottság kezében vannak a dolgok. Egyelőre nincsenek jogi előírások a termékek jelölésére vonatkozóan. Tudom, hogy jövő héten a miniszterek tanácsa a lóhús botrány következményeként a hús készítmények címkézéséről fog értekezni. Ami az bioüzemanyagokat illeti, szeretném megemlíteni, hogy ez sajnos nem az én hatáskörömbe tartozó ügy, ez az energia ügyi és környezetvédelmi tanács illetékessége. Tudom, hogy Mazoronis úr, a környezeti miniszterünk itt már önökkel ma délelőtt találkozott, és az én véleményem, mint mezőgazdasági miniszternek a véleménye az, hogy egyfajta egyensúlyt kell megcéloznunk ezen a területen. Remélem, sikerül majd kompromisszumot találni. Végezetül pedig a kis gaz gazdálkodókat szeretném megemlíteni a zöldség és a gyümölcs ágazatban. Már sok mindent tettünk a kis gazdálkodók szerepének erősítésére, az a közös agrárpolitika reformja keretében is foglalkozzunk ezzel a kérdésről, kérdéssel, és további javaslatokat várunk. Köszönöm szépen ezzel a vitának a végére értünk, és a következő hónapokban kitartást és türemet kívánok, ugyanis rengeteg téma szerepel a programunkon, amikben még nem tudtunk megállapodni, és remélem, hogy a tanács részéről világos, egyértelmű válaszokat kapunk, például a fontos fogyasztóvédelmi kérdésekben, az élelmiszerekkel kapcsolatosan, és mi reméljük, hogy tárgyalók képesek leszünk, és ezeket meg tudjuk valósítani, hiszen itt a több milliós európai lakosság biztonságos élelmiszereket szeretne kapni, és pontosan tudniuk kell, hogy amit a címke megjelöl, azt vásárolják. Úgyhogy itt egy értelmű álláspontot kell kialakítani, és ehhez kívánok Önöknek sok sikert az elnökséghez hogyha ezeket a mostani ciklusban még meg akarjuk valósítani, természetesen a mi szakbizottságunk részéről mindig nyitott kapukat talál, nyitott fülekre talál, úgyhogy minden jót kívánunk. Köszönöm. Es geht jetzt weiter. Akkor folytassuk. Eszmecsere a költségvetésről, tehát a négyes napi rendi pont következik. Jutta Haug, köszönjük a rugalmasságodat, de akkor használjuk ki az időt, kezdjük ezt meg, mert délután még további időre lesz szükség a szavazás hoz, úgyhogy minden további nélkül megadom Jutta Haugnak a szót a költségvetéssel kapcsolatosan. Ich kann das Lob für die Flexibilität nur a türelem dicséretét gyakorlatilag a szakbizottság nevében veszem. A korábbi kötelezettségeknek nem tudtunk megfelelni, ugyanis én egy kontaktcsoportban kellett, hogy megjelenjek, és egy ideglenes döntés született a több éves pénzügyi keretről, és akkor nézzük most a jövő év költségvetését. Gondolom, hogy már a bizottság előterjesztését többen olvasták. Ennek az alapja az, hogy az Európai Tanács kifizetéseire február 8-ától kerülne sor. Ez azt jelenti, például a mezőgazdasági politikában a költségvetési elv érvényesül, tehát 3%-kal csökkenhetnek a kifizetések a mezőgazdaságban az eredeti szándékozottakhoz képest. Ez azonban nem a mi témánk, 142 milliárd euróról van szó. Itt megint csak egy szerintem elég nagy hiányról van szó, de ezt még kezelni tudhatjuk. Sind im Verhältnis zum kötelezettségvállalások a mostani költségvetéshez képest mínusz 6 százalékot, és a kifizetéseknél is 6%-os a hiány. Ha megnézzük a bizottság anyagait, a javasolt számokat, akkor látjuk, hogy csupán 10,7 milliárd euró áll rendelkezésre új kötelezettségek kifizetésére. A többi az ugye világos, hogy a, közvet, a mezőgazdasági politikára folyik, és hát a régi számlák, amelyek kötelezőek, illetve kötelezettségek, amelyeket megvalósultak, azokat is ebből kell fizetni. Ez egészen világos, nem csak az én esetemben, hanem a főigazgatóságon is azt az aggodalmat váltja ki, hogy a folyó költségvetés év alatt, tehát jövőre, a bizottság a teljes összeget amit rendelkezésére bocsátunk kötelezettségvállalás formájában, az nem fog menni, mert már most látható, hogy a számok nagyon szűkösen vannak mérve, és hogy komoly jogi problémák lesznek, így nem is írjuk elő ezeknek a pénzeknek az elköltési formáját, és hát ezt csak nagy aggodalommal lehet tudomásul venni. Ez egyáltalán nem felel meg a az Európai Unió szabályainak, ugye a, a törvényhozó az a, a parlament a tanácssal együtt, és hogyha itt kötelezettségeket határozunk meg, akkor a bizottság a megfelelő költségvetési ö, ö, sorokat ö, meg kell, hogy jelölje a kiadásokkal. Ez bennünket is érint, ugyanis a mi költségvetésünkért mi felelünk, és csak egy nagyon kis részét tesszük ki a költségvetésnek, 0,28 százalék a LIFE-ra és az egészségügyi a cselekvési programra, az mind a bizottság, mind a tanács, mm, mm, ezt állandóan hangsúlyozzák a mindenféle prédikációkban, meg a versenyképesség, meg innováció képesség, és hogy annak szempontjából a mezőgazdasági politika meghatározó, ezt állandóan mondják, de a mi mezőgazdasági cselekvési programunk az összköltségvetésben 0,04%-kal részesedik. Nos, Ez egyszerűen nem fogható fel. Még azt is tudni kell, hogy a live programot azt nem a bizottság valósítja meg, hanem a bővített, kibővített innovációs és versenyképességi ügynökség. És ezt kell, tehát neki kell megvalósítani a live-ot. Hogy ez miért van így, azt ugye tudjuk, ki tudjuk számolni, hogy ez a kiszervezési trend erősödik a bizottságnál az utóbbi években. Nem probléma nélküli ez, ezt őszintén meg kell mondani, de a bizottság ezzel megszabadul az adminisztrációs költségektől a saját ötödik kategóriájában, és átteszi a költségeket, ezeket az adminisztrációs, bürokratikus költségeket a programokkal kapcsolatban kiszervezi, és átrámolja a működési költségekre. Tehát a life nál az a kevés, amit kapunk, az is még az adminisztrációval is kapcsolatos. Tehát ez az, ami igazán nem tesz bennünket boldogá, de az egészet nem akarom elhúzni, csupán még az ügynökségekről szólnék röviden. Itt is mm, egy olyan megközelítése van a bizottságnak, amit nem tudunk elfogadni. Ez nem megy, nem működik így a bizottság hosszabb ideje vállalta, hogy minden adminisztratív költséget csökkenteni fog, és ennek nyomán a személyzetet, a staffot minden intézményben 5%-kal csökkenti 2017-ig. Ezt el tudjuk fogadni, minden ügynökség esetében is elmondhattuk, hogy megpróbáljuk elérni ezt a célt. De most már a bozottság azt mondja, hogy na nem, ez az 1% évente, ez nem elég, ugye ez 5 százalékra elosztva, e, néhány ügynökség esetében 2% is belefér. Nem, ez nem elég, hanem további 1 százalékot szeretnénk, és egy poolba kerülnek el munkatársak. Hát mit csináljunk ezzel a pullal? Ez azután az új ügynökségekbe, vagy a most kiépülő ügynökségekbe mehet, tehát ezekből a munkatársakból kell majd meríteni. Tehát gyakorlatilag keresztbe kasul minden kategórián át, ahol folyamatosan felhívják a figyelmüket, hogy nem lehet egyik kategóriából a másikba áttenni pénzt, de a bizottság ezt megteszi a munkatársakkal, és a velük járó költségeket is ez ugyanúgy érinti. Hát nem tudom, hogy ez összefére a költségvetési szabályokkal, erre különösen oda kell figyelni. Az LCDC e és a környezetvédelmi ügynökség az különös probléma, ezek viszonylag stabil ügynökségek, struktúrájukban is stabilak, de minden egyéb, minden az EFSA, amely, akik új feladatokat vállaltak, akik tőlünk is több feladatot kaptak, mert ugye nagyobb transzparenciát követeltünk, ezt a, nem csak mi, hanem a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság is követelte, de ez nem megy, ha egyre kisebb a munkatársi gárda. És a nagyon sok esetben a, nem is az európai költségvetésből fizetik a munkatársak egy részét, hanem az ipar fizeti. Tehát ezek olyan szolgáltatások, amelyeket az EMA az ipar számára biztosít, tehát fizetnek érte, és mégis azt mondja a bizottság, hogy na nem, itt szintén az össz személyzetet kell figyelembe venni, és a két személyzetet, a két százalékot azt csökkenteni kell. Hát na ez sem egy. A, megvannak a kapcsolattartó személyek az ügynökségeknél, még egyszer le kell velük ülni, meg kell nézni a költségvetést, nem csak a, ezt a problémát, hogy hányan dolgoznak ott, hanem hogy egyáltalán hogyan alakulnak ott a források, és meg kell nézni, hogy mi az, ami reális, milyen összegekkel lehet a végén valóban számolni, és mi az, amit meg kell változtatni. Azt hiszem, hogy ezek a személyek a megfelelő partnerek, én tartom a kapcsolatot, és már több mint több ügynökséggel beszéltem, és ez nem csak a mi öt ügynökségünket illeti, amelyekért mi felelünk, hanem minden ügynökségre vonatkozik ez. Ott is jelentős problémák vannak, ezért nem vagyok nagyon baráti hangulatú, amikor látom ezt a tervezetet, pláne ha még módosítani is kell, mert az MFF tárgyalások még különböző pontokon egyfajta frontloadingot kérnek, várnak el, tehát a bizottság egy úgynevezett amending lettert, egy módosító levelet fog majd küldeni, és remélem, hogy ez semmiféle negatívumot nem jelent számunkra. Köszönöm. Még az idő menetrenddel kapcsolatban is valami? Azt majd később én átveszem. A módosító indítványok határideje a kísérleti projektek előkészítő intézkedések esetében jövő hét, július 17, és a határidő a, a, a jelentés és a költségvetési módosítók az augusztus 28, tehát persze késésben vagyunk, de Később kaptuk meg a tervezetet, és úgyhogy másképp nem megy. És majd az Envi-ben szeptember 5-én szavazunk. Így van. És akkor most szeretném a kollégáknak megadni a szót. Hozi Manuel Fernández Zenyúr, ő következik. Presidente, em primeiro lugar queria saudar Köszönöm szépen. Először is szeretném méltatni Jutta Haug munkáját, akinek a szokásos minőségű a munkája. Ezen kívül szeretném azt is egyértelműen kifejezni, hogy a gazdasági és szociális válság nem jelentheti azt, hogy csökkentenünk kell az ambíciónkat a környezetvédelem tekintetében. Nem szabad a vezető szerepünket feladni a világon úgy gondolom, hogy egyértelműen ki kell fejezni azt is, hogy a tanács február 7-én és 8-án arról döntött, hogy az MFF 20%-át 20 klímatevékenységre fordítja. Ezzel a parlament együtt és értett, és a klíma kapcsán a környezetre is gondolunk. Most az a kérdés, hogy a 20%-at hogyan fogják szétosztani. Ez is fontos, hogy 2014-ben a környezet eh, területén tényleg beindulhassanak a programok. Az is normális, hogy az MFF kicsit lassan indul be, ben nem lesz rugalmasságunk, amit 2014-ben megmarad, azt nem tudjuk átvenni 2015-re. 2014 esetében vannak olyan kifizetések, amelyek majd átcsúsztak a következő évre, viszont a környezetvédelmi programok tekintetében nagyon fontos az, hogy a lehető leggyorsabban el tudjunk indulni, vagyis következő év január 1-től. Kicsit veszélyes ez talán abba belegondolni, amit eh, Jutta Haug is elmondott, vagyis az egyes programok százalékos aránya. Ugyanis a környezeti politikának horizontálisnak kell maradnia, és eh, a kohéziós politikát is magába kell foglalnia, és abból az elkezdésből kell kiindulnia, hogy az Európai Unió nem azért, hogy tehát nagyon fontos az Európai Uniónak a környezetvédelem, azt a life aránya nagyon alacsony, viszont gondolni kell arra, hogy a 20% bizonyára létezni fog. A 20% minden egyes politika területén megtalálható lesz majd a kohéziós politika kapcsán, ez, ez, ez is egyfajta környezetvédelmi politika. Ezek olyan befektetések, amelyek nagyon fontosak a környezet szempontjából. Pontosan ott fontosak ezek ezért a klímatevékenységbe, a környezetbe történő befektetések továbbra is fontosak. Ezt egyetemvé kell tenni a közvélemény számára. Nagyon fontos az is, hogy hangsúlyozzák a 2020-as stratégiát és a környezetvédelmi akciótervet is, cselekvési tervet is mindent fellépés a Horizont 2020-a kapcsolatban, a KKV szempontjából, mindenfajta pénzügyi eszköz, a kohéziós alap, a féder, ezek olyan pontok, amelyek közelebb visznek bennünket a környezetvédelmi szóvalkítőzésekhez. Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék megjegyzést tenni ahhoz, amit Jutta Haug elmondott az ügynökségekkel kapcsolatban. Körbenéztem, hogy a bizottság illetékese itt van-e. Nem igazán látom, de lehet, hogy a rossz irányba néztem. Jónak tartom azt, hogyha kevés a pénz, akkor megpróbálunk ott pénzt eh, keresni, ahol van, de hogyha azt nézzük, hogy a bizottság hol ad ki még pénzt, akkor azt látjuk, hogy mégsem annyira kevés a pénz a kasszában. Viszont amit az ünnepségekkel terveznek, az igazából hihetetlen. Persze lehet gondolkodni az ünnepségek esetében a megtakarítási lehetőségeken, ezzel egyetértek, Viszont nem tartozok azok közé, akik mindig azt mondják, hogy ez csak a többiek a ügynökségét irenti, mert a saját szakbizottságunk ügynökségei esetében is lennének nekem egyébként ötleteim, hogy hogy, hogy lehetne még itt megspórolni. De mielőtt még ezt megtennénk, lehet, hogy ez régi módi, de mégiscsak át kellene tekinteni azt, hogy milyen tevékenységei vannak az ügynökségeknek, és hogy is mondjam, milyen szabad kapacitásaik vannak esetleg még az ügynökségeknek. Nem lehet úgy horizontális megoldást választani, azt mondjuk, hogy, hogy két vagy egy százalékot sporolunk az ügynökségeknél, utána pedig, amikor már szükség lenne a pénzre, vagy posztokra van szükség, akkor azt átadom további ügynökségeknek. Szerintem ez egy eléggé, ha ezt kell mondjam, eléggé elmebeteg elképzelés. És ez még durvábban válik akkor, hogyha a különböző ügynökségeket nézzük meg. Most konkrétan az Európai Gyógyszerügyi Ügynökségről beszélek. Az Európai Gyógyszerügyi Ügynökség 80%-ban a díjak által van finanszírozva, 20% marad, amit a, az európai költségvetésből kell finanszírozni. És ez azt jelenti, hogyha az Európai Bizottság azt tervezi, hogy 2% de vegyük ezt a 2%-ot, tehát a 2%-ot próbál megsporolni az EMA költségvetéséből, akkor ez azt jelenti, hogy a díjakból finanszírozott részt, vagyis a Sanofi, vagy bármilyen más gyógyszercég fizet a termékeikért, akkor ez a rész például egy űrügynökségnek, vagy bármilyen más újonnan létrehozandó ügynökségnek megy. Persze szolidaritás szempontjából ez szép, de az azt jelenti, hogy 2%-ot megtakarítok az EMA teljes költségvetéséből, és akkor ez egy sokkal nagyobb arányt jelent, mint amit megsporoltak, mert hogyha az, mondjuk 1000 eurónak vagyok a költségvetést, és, két, és 2%-ot ebben megsporolok, akkor az 50 euró. De ez a 2% a teljes összegre vonatkozik, és nem csak arra az összegre, amelyről, amelyet én felelek. Tehát maga az arány sokkal nagyobb. Vagyis az azt jelenti, hogy az Emma-nak kapacitás, illetve e, munkatárs problémái lesznek. És nem tudják elvégezni azokat e, a feladatokat, amelyekre mi köteleztük e, jogszabályilag, például a farmakovigilanciát, nem tudják elvégezni, és amikor ezt hallottam, akkor beszéltem Barozó kabinettjével, mert én nem szeretnék labdává válni Bors, illetve Lewandowski biztosok között, és mindketten azt mondják, hogy igazából nem tudnak semmit tenni az ügy érdekében, és mindenki azt mondja, hogy az elnöktől származik ez az elkövés. Hát elmentem az elnökhöz, megpróbáltam a kabinett főnökével ezt megvitatni, és nem vagyok abban biztos, hogy még egyszer megtesszük ezt, de nem tudom, hogy mennyire sikerült megértenünk egymást, mert egyértelműen kifejtettem, hogy én, mint gyógyszergyártó bíróságra mennék, hiszen én fizetem ezeket a díjakat, amelyek egyébként ismételten 70%-ban a tagállamokhoz mennek, hiszen ezekből a díjakból a tagállamok újra finanszírozzák magukat, teljesen illegálisan egyébként, de de ez teljes mértékben bolond dolog ezt tenni, független attól, hogy Jutta Haug, ahogy elmondta, ez még törvénytelen is. Vagyis ez azt jelenti az EMA esetében konkrétan, hogy a 2% nem csak, hogy, hogy egy 20%-os megtakarítást jelent, ami 100 os is, hiszen a teljes költségvetésből. Én nem hiszem, hogy az Európai Bizottság ezt átgondolta. Azt sem hiszem, hogy Lewandowski vagy kitűnő tanácsadói, akik esetében nem tudom, hogy a biztos tanácsadói, vagy a tanács részéről érkeznek a tagállamoktól, érkeznek, és ezért a biztos mellettőnek. Tehát nem tudom, hogy ők megértették ezt. De felmerül bennem a kérdés, és kérdezem a köl költségvetés bizottsági kollégákat, hogy valahogy próbálnak-e Lewandowski úrnak segíteni abban, hogy ezt megértse, vagy segítenek-e Barózó úrnak, hogy ezt megértse? A horizontális megközelítés nem megfelelő, meg kell nézni a jogszabályi kötelezettségeket is, és, van-e, és milyen fajta többletértéke ezeknek az ünökségeknek, és hogyha van, akkor meg kell nézni, és hogyan bánunk velük. úgy gondolom, hogy mindenképpen megfelelő megközést kell alkalmazni. Most meg kell védenem a biztos bizottság képviselét, ugyanis eredetileg ez a napi rendi pont előbb szerepelt volna. Felcseréltük, úgyhogy a bizottság képviselője sajnos nem tudott jelen lenni. Ma azonban e, ezt kivételes, de ma ettől valóban el kellett tekintenünk. Itt nyilván több feladat át fog kerülni, és a források kapcsán hibákat is feltárunk hibákat, és arról kell majd a szakbizottságban vitatkoznunk, hogy ezt az egészet hogyan veszük figyelembe, hogyan reagáljunk. Itt egy fűnyíró elv szerint nem lehet azt mondani, hogy mindenhol lecsípünk, csökkentünk, nyilvánvalóan azt kell megvizsgálni, hogy hol lehet csökkenteni. Vannak olyan ügynökségek, ahol, amelyek nagyon jól működnek, viszont nevetségesen alul finanszírozottak, ugyanakkor a munkaterhők növekszik. Tehát aki végül is a zenét rendeli, annak kell fizetnie. Én a jelentéstevőnek megadnám a szót, kíván-e még ehhez hozzáfűzni valamit? Egy kicsit túléptünk az idén, igen, tehát a július 17-e a határidő, módosítóknak, és szeptember 5-én fogunk a tervek szerint szavazni a szakbizottságban. Én most kellemes ebédszünetet, de kérem ne feledkezzenek meg a szavazókártyákról. Nem tudok eltekinteni attól, hogyha valaki nem hozza a kártyáját, akármilyen ok folytán is, kútba esett, vagy bármi egyéb, le fogjuk számolni a kártyákat.